Colleagues, good morning. Jó reggelt! Bocsánat, elvettem. <laughs> Jó reggelt, kedves kollégák! Szeretném folytatni az ülést. Brandbon úr megkérdezte, hogy mielőtt megkezdjük a munkát, szeretne egy ügyrendi felvetéssel élni. Köszönöm, elnök úr. Egy általános felvetésem van, nem konkrétan ezzel a szakbizottsággal kapcsolatos de tegnap itt is előfordult nevezetesen a parlamenti asszisztenseket áthelyezték, hogy más intézményeket is szolgáljanak. Ami engem illet, nem csak az én asszisztenseimet, hanem más képviselőkét is illeti, ők rendkívül fontosak a mi munkánk szempontjából. Folyamatosan figyelemmel kísérik a bizottsági munkát, jegyzetelnek, és minket segítenek. Szerintem ők a második legfontosabb személyek ebben a teremben. A titkárságon kívül ők is akreditáltak. Tehát, hogyha nincs hely nem áll elegendő iroda rendelkezésre, akkor én azt ellenzem, hogy egy ülésen máshova helyezzék át az asszisztenseket. Elnök, köszönöm. Itt ezen a héten egy konkrét probléma felmerült valóban. Korábban is már jelezték ezt a problémát, ez egy kis terem, szűkös a hely, minden esetre tudomásul vettük ezt a felvetést. Tegnap, amikor ez előadódott, nem tudom, hogy mi volt az ok, azért vágtam vissza, úgymond, de természetesen mindenkinek joga van akár humorosan is reagálni. Meg kéne kérnünk a kollégákat, hogy az illetékesek mutassanak némi együttérzést az asszisztensekkel. És talán több helyet kéne biztosítani az asszisztensek számára, különösen amikor ilyen szűkös teremben vagyunk. Ha mondjuk szemben lenne egy terem, akkor ez a probléma már nem jelentkezne, de minden esetre köszönöm, hogy ezt felvetetted. mikrofon kikapcsolódott. Akkor folytassuk a szavazással, ha mindenki készen áll, és a szavazókártyákat is előkészítették. Először is ellenőrizzük. Tüven asszonynak a kártyája Strasbourgban maradt, úgy hogy azért az egy kicsikét időigényesebb lenne előszedni. Nos, ha mindenkinek megvan a kártyája, Divera asszony kivételével, akkor próbáljuk ki a szavazást, megnyitom a szavazást. Hakadraj úrra várunk még. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És 25 szavazatból 21 mellette, 4 ellene tartózkodás nélkül. Úgyhogy azt a javaslatot, hogy az elnök csodálatosan végzi a munkáját, elfogadtuk. Na, akkor következik az éghajlatváltozásra vonatkozó bizottsági fehér könyv egyes bekezdés hármas módosító Alken úr benyújtása, akik mellette szavaznak, elnézést. Nagyon sajnálom. Tehát aki mellette szavaz, kérem jelezze, ellene tartózkodás elfogadva. Következő kettes bekezdés, négyes számú módosító, mellette ellene tartózkodás elvetve. Harmadik bekezdés, hatos módosító, Elkadarói lova féle módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát akkor ellenőrizzük a hatos módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Divére asszony ellene szavazott. Tehát 15 mellette, 13-an ellene, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A hetes okafogyottá válik a második fele, tehát az első feléről, a hetes első feléről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Marinescu módosítója ötös számú mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most következik egy kompromisszumos módosító, az A módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as okafogyottá vált, a 9-esről részenként szavazunk, első fele Reducing CO2 emissions-re vonatkozik ez a rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második fele a módosítónak mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 3B új bekezdés tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes bekezdés a B kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 36-os tehát akkor okafogyottá válik, a 12-esről még szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 13-as módosító az új 4A bekezdéssel kapcsolatosan mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 14-es módosítóról szavazunk, Tikau féle módosítóról. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os 4B bekezdés mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, tehát a 16-os módosító, Tikáuféle módosító indítványról van szó, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 12-en mellette, 17-en ellene, egy tartózkodás mellett elutasítottuk. A 17-est visszavonták, a Vlasztóféle 18-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es az új 5A bekezdéssel kapcsolatban mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 20-21-es okafogyottá vált, 22-es Tikau-féle módosító, itt egy szóbeli módosításról van szó, Tikau asszony. Köszönöm, elnök úr. A közös tengerészeti politika melletében a to-do account szöveget kivesszük, a többi pedig változatlanul marad, ami a tengerészeti vagy a tengeri szállítást illeti. Tehát which takes into due account tehát illeti ez a módosító. Ő kíván valaki kifogással élni, hanem akkor a 22-est a szóbeli módosítással együtt szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 23-as következik, az 5B bekezdéssel kapcsolatosan Marinescu féle módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 6A bekezdés 25-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 6B bekezdés 27-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszumos módosító a hetes bekezdése vonatkozóan mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-től 32-ig okafogyottá válik, következik a 7A bekezdés, Marinescu 33-as módosítója ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 35-36 okafogyottá válik, 37-es, 7B bekezdés Marinaszku féle módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 8a bekezdés, itt egy szóbeli módosítóról van szó, Vlasztó úr, Vlasztó asszony, igen, itt van. Elnök úr, azt szeretném, hogyha a mondat végére azt ö, tennénk hozzá, hogy ezen információs kampány finanszírozása alapvető jelentőségű, és számításba kell venni, ezt a különböző tagállamok igényeihez is kell igazítani, és azok régióihoz. Mindenki érti tehát, hogy miről szól ez a szóbeli módosító? Kíván-e valaki kifogással élni? Nem, akkor szavazunk. A szóbeli módosítóról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik az egyes módosító, ez részenkénti szavazást eh, jelent. Az első feléről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, and this climate change mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Tehát az első részt elfogadtuk, a második részt elutasítottuk. A kettes módosító az nagy A kis a preambulum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És a zárószavazás ezt elektronikusan szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33-an szavaztak, 34-en, Divera asszonyjal együtt, kettő ellenszavazattal, tartózkodás nélkül. Igen, most már akkor megvan a kártya, tehát akkor 31-en mellette, nem volt ellenszavazat, két tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. The next item on the agenda. A következő napi rendi pont a hajókra vonatkozó alaki követelmények. Sterks úr a jelentéstevő, Kérem, hogy akinek távoznia kell, az tegye meg. És átadom az alelnöknek a szót, mert nekem át kell mennem a mezőgazdasági szakbizottságba. Úgyhogy alelnök úr, kérem vegye át a Remélem, hogy az elnök úr nem hagy minket nagyon sokáig egyedül, de semmiképpen se használják ki ezt az alkalmat arra, hogy zajongjanak. Meg is adom a szót Sterkornak, hogy bemutassa jelentését a kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajók adminisztratív formáliságaira vonatkozóan. Köszönöm, elnök úr! Itt az Európai Bizottság egy közleményéről van szó, és egy irányelvi javaslatról. A közleményben az Európai Bizottság kifejti, hogy hogyan kívánja előmozdítani a hajó közlekedést megkülönbözteti a közép, a rövid és a hosszú távú intézkedéseket. amelyek az ellenőrzés egyszerűsítésén keresztül történnek rövid távon, valamint közép és hosszú távon 2013-ig. Ezen kívül szó van itt a tagállamokhoz intézett ajánlásokról is. Vannak gyakorlati okai annak, hogy ezt az irányelvet ki kell igazítani, hiszen új dokumentumok érkeztek be, a biztonsági feltételek módosultak, és a kikötők, valamint a tagállamok közötti információcsere feltételei is módosultak. Van egy nemzetközi formanyomtatvány, amelyet minden tagállamnak ki kell töltenie, a szállításra vonatkozó információkat is központosították, és azok az áruk, amelyek az EU-n belül maradnak, ezeknek a kezelés is egyszerűbbé vált, illetve ilyen esetekben nem kell formanyomtatványt kitölteni, hiszen itt az EU-n belüli áruforgalomról van szó, hasonlóképpen a közúti szállításhoz. A bizottság javaslata vélemény szerint megfelelő. A hajó közlekedést, a víziúton való szállítást mindenképpen ösztönözni kell, hiszen egy olyan közlekedési módról van szó, amely rendkívül környezetbarát. Tehát bizonyos administratív formaságok feleslegessé válnak. Néhány dolgot pontosítani szeretnék a javaslatot illetően. Nem csupán egyszerűsítésről, hanem harmonizációról is szó van. Ezt egyébként a jelentés is kiemeli. Nem csupán administratív költségek merülnek fel a közlekedéssel, illetve a vámmal kapcsolatosan. egészségügyi, növény egészségügyi ellenőrzésről is szó van, illetve a biztonsági szempontok is fontosak. És hogyha ezeket az elemeket nem vesszük figyelembe, azok összességében, akkor a javaslatot sem tudjuk megfelelőképpen értékelni. Hogyha a vám ellenőrzést nem ellen egyszerűsítjük, akkor az eredmény nem lesz kielégítő. Ezt is kiemeltem a jelentésben. Fontos az, hogy világossá tegyük az Európai Bizottság, illetve a tanács számára, hogy a, valamint a tagállamok, illetve a bizottság azon szolgálatai számára, hogy mindenkinek együtt kell működni ezen a teten. Van még egy másik rendkívül kényes téma is. Az én javaslatom világos. Azt hiszem, hogy egy azonos nyelvet is kell alkalmaznunk, mint ahogy a légi közlekedésben is történik mert egy EMSZ által ö, alkalmazott rendszerről van szó, amely az információcserét lehetővé teszi, és a hozzáférés ellenőrzéséről is hozzáfűztem egy bekezdést a jelentésbe, azaz arról, hogy kinek van hozzáférés ezekhez az adatokhoz, hiszen üzleti szempontból kényes információk cseréjéről van szó, tehát meg kell határozni, hogy mely hatóságok, illetve ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz, illetve hogy ki ellenőrzi, ki felügyeli ezen hozzáférést. Ami pedig az adatok elektronikus továbbítását illeti, az ágazat szereplőivel eszmecserét folytattunk, és szerintük ez nagyon széles körül lehet, tehát például fax készüléket nem lehet használni az elektronikus adattovábbításban. Én a definíciót tehát itt pontosítottam, hogy tudjuk, hogy milyen esetekben milyen adatokat lehet cserélni. Aztán említést tettem már a formanyomtatványokról, és valamit még szeretnék mondani a közép, illetve hosszú távú intézkedésekről. A tagállamokhoz ajánlásokat fogalmaztunk meg a révkalauzi szolgálatok tekintetében. Fontos az, hogy erről is szót ejtsünk. Hiszen vannak olyan esetek, amikor a tagállamok még jobban szervezhetnék révkalauzi szolgálataikat, és az különösen a rövid távú közlekedés számára fontos. Vannak gyakran nagyon nehézkes eljárások, költséges eljárások ezen a területen. A kapitány egy levelet, egy értesítést kap a révkalauzi szolgálatról, olyan követelésekkel, amelyek gyakran túlságosan messze mennek. Védőintézkedésekről van itt szó, és e tekintetben szívesen megismerném a parlament véleményét, hogyha tehát a kapitány a hajójával rendszeresen kiköt egy kikötőben, akkor valóban egy vizsgálatnak kell alávetnie magát, hogy rendelkezik-e a megfelelő képességekkel azt illetően, hogy erre képes és nem szükséges igénybe venni a révkalauz szolgálatát. Azt hiszem, hogy a rövid távú forgalomban ezt lehetségessé kellene tenni. És itt nem csupán a tengeri ö, kikötőkről van szó, hanem a ö, belvízi hajózásról is, illetve az ezt szolgáló összeköttetésről. Tehát azt hiszem, hogy a belvízi forgalom, illetve a tengeri kikötők összekötetését is meg kellene vizsgálnunk, illetve az Európai Bizottságnak dönteni kell azt illetően, hogy ezen a területen hamarosan lehet-e valamit tenni. Megfelelő javaslatokat kell beterjeszteni, hogy a belvízi hajózás információs rendszert ki lehetne aknázni és a szép színettel kompatibilisen lehetne ezt alakítani. gyakran a hátországgal való összeköttetés nehézkes, és az utolsó pont a határidők vonatkozásában az Európai Bizottság javaslatában 2013 szerepel. Azt hiszem, hogy mi megmaradhatunk ennél. Beruházásokra lesz szükség, egyesek elhalasztását kérik ennek a határidőnek, én viszont úgy vélem, hogy az Európai Bizottság javaslata realista és taktikai okokból más dátumot nem kellene megnevezni. Azt hiszem, hogy 2013 jó dátum, ezt meg kellene tartanunk. Úgy vélem, hogy a gazdasági válságot addig megoldjuk, leküzdhetjük, és újra egészséges gazdasági növekedés áll majd be. És így módon az áruforgalom, ami most egy kicsit visszaesett időközben, az addigra újra visszaáll az eredeti szintre, és addig ezt az új rendszert is talpra állíthatjuk. Addig bizonyosan beruházásokra lesz szükség. A hajózási vállalatok már nagyon sokat ruháztak be erre a területre, a kikötőknek azonban még van tennivalójuk. Köszönöm a figyelmet, és várom a javaslataikat. Köszönöm, Stax úr. lenyűgöző színvonalú a jelentése, és azt hiszem, hogy igen, ambiciózus elképzelései vannak. Egyértelműen fogalmazott. 2013 a határidő, és most megadom az árnyék jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Hát mindegy. És köszönöm Stex úrnak a munkáját. Már egy kezdeti vitában elmondtuk, hogy van néhány hiányosság a jelentésben, ugyanakkor viszont számos pozitív vonása is, és ez változatlanul a véleményünk. Minden esetre rendkívül szorgalmasan dolgozott, minden érintett féllel tárgyalt, az árnyék jelentéstevőkkel velem, többek között és a valós szakértőkkel is szó tudott váltani, akik mindennapi munkájuk során találkoznak ezzel a problémával. Úgy gondolom, hogy a jelentés igen átfogó, és minden esetleges kifogásom majd az általam benyújtott módosításokban szerepelni fog. A 13b cikkel kapcsolatosan például Itt egy olyan jogszabályról van szó, ami korszerűsíteni fogja a kommunikációt a közlekedés területén, és remélem, hogy a tanács is majd legalább annyira pozitívan fog állni a jelentéséhez, mint a parlament. Ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy a tanácsban bizonyos gondok adódhatnak, hiszen itt a nemzeti érdekek is fel fognak merülni, ezeket a nehézségeket majd le kell tudnunk küzdeni. Annak érdekében, hogy a tanácssal tárgyalni tudjunk, szerintem nekünk egy hangon kell majd szólnunk. Még egyszer megismétlem, én nagyon is támogatom ezt az átfogó jelentést, ami igencsak szakmai jellegű, Itt nem pusztán a szemantikáról van szó, hanem alapvető technikai, szakmai kérdésekről. És nagyon fontos politikai döntésekre is sor, ma, sor fog kerülni majd, ha a közlekedési szállítási rendszereket korszerűsíteni akarjuk az Európai Unióban. Mint ahogy említettem, lesz néhány módosító indítványom, ezekről majd természetesen vitatkozhatunk közösen a többi taggal, a szakbizottság többi tagjával, annak érdekében, egy, egy olyan jelentésben tudjuk megállapolni, ami maximális támogatást élvez. Eh, Vidana úr kap szót. Egy nagyon súlyos problémánk van ma, mert egy jó időben érkezett közleménnyel van dolgunk az Európai Bizottság részéről, és a jelentéstevő is jó munkát végzett, tehát nem is kellene vitáznunk igazából abban az értelemben, hogy az Európai Bizottság közleménye véleményem szerint időben avatkozik be az elmúlt évek fejleményeit figyelembe véve ezen a területen. Ez a közlemény egy másik közleményhez kapcsolódik, amely az egységes európai hajózási térség megteremtésére irányul, és ennek a kezdeményezésnek ez a, jelen, ez a közlemény nagyon fontos építőköve. A másik árnyék jelentéstevő már említette, hogy a jelentéstevő kifogástalan munkát végzett, mind ami a parlamenti képviselők közötti kapcsolatot illeti, mint pedig a meghallgatásokat, amelyeken szintén részt vettünk. Minden észrevételt figyelembe vett, amelyek felmerültek ezen ülések alkalmával. Majd mindenkinek egy jó kávét fog kínálni az ülés végén a jelentéstevő úr. És valóban képes volt ezeket a megjegyzéseket befogadni és figyelembe venni, amelyek elhangzottak. Azt hiszem tehát, hogy kedvezően értékelhetjük azt a javaslatot, ami arra irányul, hogy ez a közlemény a tengeri közlekedés versenyképességének növelését célozza. A folyami hajózásra is vonatkozik ez, még akkor is, hogyha ez nem minden országot érinti, de ez is szerepel az irányelv javaslatban amely túl azon, hogy fontos térség, fontos terület, túl is mutat ezen a problémán, hiszen véleményem szerint a bizottságot arra kellene ösztönöznünk, hogy az áruszállítás szárazföldi szállításán túl tekintsen, hiszen most az egyszerűsítés, a harmonizáció folyamatával foglalkozunk a szárazföldön, szárazföldi közlekedésben, a folyami közlekedést is be kell foglalni ebbe a mechanizmusba, hogy ez is versenyképes legyen, a tengeri szállítás is versenyképes legyen, és ehhez még túl kell lépnünk az eddigi javaslatokon, és arra kell ösztönöznünk a bizottságot, hogy egészítse ki ezeket a műveleteket például, hogy az árukat ne kelljen közvetlenül a kikötőben elvámolni, hanem a ö, háttérországban lehessen ezt megtenni a szárazföldön. Azt hiszem, hogy egy ilyen utat kellene mutatnunk a bizottságnak, hogy más szakaszokkal, az áru ö, szállítás más szakaszaival is foglalkozzon. És van még egy apró észrevételem, amely a harmas, hármas cikkre vonatkozik, amely a rendszerek meghatározásával foglalkozik, az elektronikus rendszerekkel az áruszállításban. Nekem be kell vallanom, hogy ezeket az operatív programokat nem ismerem. Ezek a rendszer kezelés operatív programjai. Úgy vélem, hogy ez inkább egy javaslat, mint egy egyszerű kijelentés, ne kellene lennie, nem ismerem a konkrét lehetőségeket ezen a területen, ezen programok alkalmazását illetően. Az, hogy egy irányelbe befoglaljuk ezeknek a programoknak a neveit, az elnevezéseit, az szerintem egy merevség, hiszen az is lehet, hogy holnap valaki előáll egy rendkívüli új programmal, a pillanat Bill gates -e valami még pontosabb és egyszerűbb programmal szolgál számunkra, és akkor az lesz majd a közös nyelvezet azon a területen, hasonlóképpen az angolhoz. Ez valóban egy perifériális jellegű észrevétel, amely csak azt célozza, hogy gondolkodjunk el ezen a problémát. Azt hiszem, hogy a tevő sokkal jobban elmélyült ezen bizonyos szempontot illetően, de azt hiszem, hogy talán itt el kellene még gondolkodnunk kicsit ezen a problémán de semmi egyéb elemet nem látok, amely konfrontációhoz vezetne a frakción belül, illetve a szakbizottságon belül, tehát nem látok a, okot arra, hogy módosítókat nyújtsunk be, hiszen az észrevételek rendkívül pontosak, és ez a parlamentet ezen folyamat főszereplőjévé avatja, hiszen ugyan a bizottság nagyon jó munkát végzett, de a mi javaslataink hasznos javaslatok az Európai Bizottság számára. és mindenképpen egyetértést kell elérnünk a bizottság és a parlament között. Én a tanács véleményét illetően érzem, hogy van egy igény a tanács részéről, hogy fellépjen, hogy beavatkozzon ezen a területen. Tehát nem vagyok pessimista, meglátjuk, hogy milyen küzdelmet vívunk majd a tanácssal, esetleg a határidőket, a végrehajtási határidőket illetően lehet probléma, és ezt illetően teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, mely szerint szigorúan tartsuk magunkat az irányvonalhoz, akár 2010-ben be lehetne már vezetni egyes elemeket közvetlenül az alkalmazás területén. Köszönöm. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az elnök, így nem lehetett hallani, hogy mit mondott. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében ahol én tag vagyok. Sterk úrnak annyit szeretnék mondani, hogy osztjuk a jelentésének a fő pontjait. Mind a szellemét illetően, mind a szövegében ugyanis értelmesen javít a bizottság célkitűzőn, és pedig azon, hogy egyszerűsítse és racionalizálja a hajózást. Sőt, még tovább megy a jelentés, hiszen jelentősen javítja az eljárásoknak a harmonizációját ez pedig egy olyan célkitűzés, amely számunkra is nagyon fontos a műszaki szempontokon kívül. És Sterk úr a 2010-et jelölte meg a dátumnak, amely nem csak azt jelzi, hogy absztrakt módon szeretné ezt, hanem azt, hogy valóban szeretné megvalósítani végre ezeket a kérdéseket. Örülünk annak, hogy ez a jelentés nem csak műszaki kérdésekkel foglalkozik, tehát nem csak hatékonyabbá akarja tenni a műszaki követelményeket, hanem azért is, mert a tengeri közlekedést kevésbé környezetszennyezővé, biztonságosabbá akarja tenni más közlekedési eszközökkel összehasonlítva, tehát a környezetvédelmi szempontokat veszi elsősorban figyelembe a fejlesztés területén. Ugyanakkor lenne két megjegyzésem Sterk úr jelentésével kapcsolatban és pedig a nyelvezetet illetően, mind a beszélt, mind az informatikai nyelvezetét illetően. A beszélt nyelvet illetően mi a sokféleségnek vagyunk a pártfogói, tehát az, e, a nyelveknek a sokféleségének is, e, és ugyanezt valljuk a a navigációs kérdések nyelvi kérdéseit illetően. Tehát felmerül a kérdés, hogyha hiszünk abban, amit mondunk, és valóban harmonizációt akarunk, akkor közös nyelvet kell találni. Mi úgy látjuk, hogy az angol nyelv használja, használata a kikötők és a hajók között Eh, az nem diktatúrát akar jelenteni, és nem veszélyezteti az európai nyelveket. Ugyanakkor, hogy figyelembe vegyük eh, a valós, figyelembe vegyük a valóságot, az angol a kis eh, kikötőkben a hátországban lévő kikötőkben nem a szokványos nyelv, ezért azt javasoljuk, hogyha egyet ért ezzel akkor ezeknek a kikötőknek egy kicsit több időt adjanak azért, hogy finoman tudjanak belépni ebbe a kényszerítő helyzetbe, számukra kényszerítő helyzetbe. Az informatikai nyelvezetet illetően, az adattovábbítási rendszereket illetően megint csak fontos, hogy a közös nyelv jobb harmonizációt biztosítson. Ugyanakkor nyilvánvalóan ragaszkodni kellene a kompatibilitás és interoperabilitás kérdéseihez a már meglévő adatátvételi rendszerekkel kapcsolatban, az adatcsere platformokkal kapcsolatban. Ezt E, e, a két megjegyzést azért tettük, hogy egy kicsit nagyobb rugalmasságot biztosítsunk ezekben az új eljárásokban, azért, hogy e, ne erősítsük az európai állampolgárok kebelében kialakuló érzést, hogy megint csak újabb korlátokat akarunk számukra felállítani. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, hogy még a, a gel nyelvet halljuk a kis kökötőkben. Akkor most Foster asszony következik. Köszönöm szépen, elnök a konzervatívok nevében szeretném megköszönni Sterks úrnak, a jelentéstevőnek a munkáját, mert nagyon jó munkát végzett, tulajdonképpen egy mini szemináriumot szervezett, ott voltak az árnyékjelentés tevők is, és mások is, akik a szakértőkkel tárgyalhattak. Az ipar résztvevői is ott voltak, és ezt mindenki nagyon nagy segítségnek találta. A jelentést illetően már meggyőződésünk volt kezdetektől fogva, hogy a munkánk az nem ütközik más nemzetközi egyezményekkel, tehát ezekkel nem lenne probléma. És akkor így lehet előrelépni. A módosítók nagyon jók, valóban nagyon jók. A 23-asat illetően eh, az egy ragyogó eh, módosítás, ugyanis ez az, valóban az egységes piacot hangsúlyozza, ezért ezt nagyban támogatom. Az elektronikus adat átvitel, és 2013, ez nem jelent számunkra problémát, tehát kezdődhet 2013-ban ez az egész, de ugyanakkor figyelembe kell venni eh, a bizonyos eh, tengeri kereskedelmi, tehát a rövid távú kereskedelmi hajózást, mert azok még ezekkel a eh, technikákkal nem feltétlenül vannak jól felszerelve, tehát épp ezért a 2013 jó dátum. Ugyanakkor a szakértőkkel egy kérdést felvetettünk, nem tudom, hogy Sterks úr ezzel kapcsolatban tud-e segíteni. Megvizsgáltuk a tagállamokat, és a a, a teherszállítás, teherfuvározással kapcsolatban és a konténereket illetően a papírmunkát tekintve problémákat látunk, tehát amikor a hajók az Európai Unióban körben mennek. Tehát a kérdésem az, hogy ez könnyű lenne megtenni? Végső kérdésem a közös nyelvvel kapcsolatban, és itt kapcsolódom a kollégámhoz, jó, hát én, nekem is az angol az első nyelvem, mégis nem hiszem, hogy túl gyorsan kell lépni ezzel kapcsolatban. Jó, a repülőiparban az angol a használt nyelv, a munkanyelv, de amikor kis helyeket nézzünk, a kis légikikötőket, légiteret, légteret, akkor szerintem rugalmasságot kell biztosítani Starks úr megszervezte ugye ezt a meghallgatást, és ott is felvetettük ezt a kérdést, és én utána egy, egy ilyen nyaralóhajón utaztam, és láttam azért, hogy a kishajókon nem feltétlenül beszélnek ugyan folyékonyan angolul, de azért a, az ipar ág az e, elismeri, felismerte már, hogy, hogy az angol azért a közvetítő nyelv. Tehát azt hiszem, hogy ezt meg lehet oldani, lehet, hogy problémákat okoz, de hát azért ez a jövő útja, hiszen biztonságos hajózást szeretnénk. De ezzel azt hiszem be is fejezem a megjegyzéseimet, mert Sterks úr és a kollégák, akik hozzászóltak, mind nagyon jó megjegyzéseket tettek. Tehát támogatjuk Sterks úr jelentését, és remélhetőleg minél gyorsabban fog ez az útjára menni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foster asszony. E hát úgy látszik, hogy akkor mégiscsak jól megy a dolog, mert előre nem történt, nem tűnt olyan jónak, olyan sima útjának ennek a jelentésnek. Most akkor Kühn úr akar hozzászólni? Neki adom meg a szót. Danke, Herr Köszönöm, elnök úr. Ja. En, uh... Szeretnék én is köszönetet mondani Sterks úrnak. Rendkívül érdekes jelentést kaptunk nem csak egy olyan anyagot, ami fölött egy jó kávét megjeltünk. Két kérdésem lenne, az, amit talán beépíthetnénk a rendszerbe, amikor az a fuvarral kapcsolatos adat átadásról van szó az AES rendszerben. Rengeteg adat kerül be a hajók biztonságával kapcsolatosan. Ami a fuvart, illetve a eh, kirakodás, berakodást illeti, eh, az erre vonatkozó adatokat, adatátadást is bekapcsolhatnánk. A Galileóban a jövőben milyen szerepet fog játszani? És 2013-ig eh, a műholdas navigációs és információ csererendszert is intenzívebben alkalmazni akarjuk. És ehhez kapcsolódik a második kérdés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a rövid távú hajózásnál a révkalauzi szolgáltatást is észrevesítsük. Tehát olyan hetente közlekedő hajókról beszélek, amelyek hetete kelnek útra, és igénybe veszik a révkalauzi szolgáltatást. Tehát itt is meg kell vizsgálni, és figyelembe kell venni, hogy egy megfelelő fuvarlevéllel rendelkezzen, amiben az áll, hogy adott esetben eltekintett a révkalauzi szolgáltatásoktól, és erre vonatkozóan is jó információt kell kapni. Ezt mikor lehetne beépíteni a rendszerbe? Köszönöm szépen, Kün úr. Most pedig Van Dellen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy ez az ambíciókat és a valóságot párhuzamba hozza. Azt hiszem, hogy van még néhány megjegyzésem, és szeretném ezekre felhívni a figyelmet. Kühn úr éppen a révkalauz kérdésre irányította rá a figyelmet. A kapitány végezhetné a révkalauzolást, mondta. Ugyanakkor Vannak olyan szakaszok, ahol homokpadok vannak, ahol valóban mindennapi tapasztalatra van szükség, hogy elkalauzolja az ember a hajót. Tehát erre szeretnék rámutatni, hogy lehetnek problémák bizonyos területeken, ahol szükség van szakemberekre, akik jól ismerik azt a területet. a színet és a másik információs rendszer közötti kapcsolatról is beszélt, és a nyelvről, és pedig, hogy angolnak kellene lenni a közvetítő nyelvnek. De hogyha a két rendszert össze akarjuk kötni, akkor szerintem egy lépéssel előrébb kell lenni, szerintem a folyami hajózásban is közös nyelvet kellene használni. Tehát szorosabbra kellene fűzni a tengeri és a folyami hajózás közötti kapcsolatot. A folyami hajózást illetően egyre több alkalmazott van a különböző országokban, nagyon sok szülöpszigeti dolgozik ezeken a területeken, és a sok külföldi a folyami hajózásban hatalmasat, száma hatalmasat nőtt. Ezért az angol könnyebb lenne számukra. Aztán a harmadik megjegyzésem, hogyha a nyelv, különböző nyelveken, vagy az, ugyanazon a nyelven is akár nem értik egymást az emberek, egymást, akkor itt problémák lehetnek. Épp ezért egy nyelvre lenne szükség a folyami hajózásban is. Ennyit akartam mondani a jelentése kapcsolatban. Köszönöm szépen. Bien, eh Hogyha nincsen több hozzászóló, akkor Sterks úrnak adnám meg a szót vagy akar még valaki hozzászólni? A bizottságnak a képviselőjét lehetne meghallgatni? Akkor megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. A jelentéstevőnek is köszönöm ezt a kiváló jelentést, illetve az árnyék jelentéstevők és más képviselők által tett pozitív megjegyzéseket. A jelentéstevő is egyértelművé tette a indokait ennek a javaslatnak, hogyha valaki Németorsz, német vizeken vagy Hihonban hajózik. A nehézségekkel mindenütt meg kell küzdeni, mindenütt ellenőrzésre van szükség. A hajózást, a tengeri szállításokkal biztonságosabbá kell tenni. Még a rövid szakaszú, rövid távú szállítás esetén is. És ez a vám eljárások egyszerűsítését, az egészségügyi eljárások egyszerűsítését jelenti, illetve általában a tengeri hajózással kapcsolatos jogszabályokat, amelyek jelenleg napirenden vannak. Nézzük az eljárást. A tanács rengeteg erőfeszítést tett a spanyol elnökség alatt is számos találkozóra kerül majd sor, a tanács az évvégi ülésén egy közös megközelítésben állapodott meg, és nekünk bizottságnak ez azt jelentette, hogy az álláspontunkat fenntartjuk, egyértelműen elmondtuk, hogy ellenezzük, ellenez, ellenzünk bizonyos dolgokat. Nincs semmi, ami a szélsőséges halogatást indokolná. 2014-ig is sok mindent lehet tenni az egyszerűsítés területén, és két egyszerű szakmai ok miatt. Először is a szépszínetet sokkal szélesebb körben fogjuk alkalmazni, 2011-től kötelezővé lesz, és ebben rengeteg információ áll rendelkezésre, a tagállamoknak pedig működőképesség kell tenni majd ezt a rendszert. Számos lépés történt már ezen a területen, illetve az EMSA részéről is, az ügynökség részéről. A másik pedig az elektronikus vámeljárással függ össze. 2013-ban kerül ez majd bevezetésre, tehát a legtöbb kérdés akkor rendeződni fog. Itt a kis kikötők esetében ugye lesznek még problémák, ott a rövid távú hajózást kell majd egyszerűsíteni. A fő kérdés a 2013-as határidővel kapcsolatos, és a jelentéstevő is számos nagyon hasznos részlettel szolgált, ami a tanács megközelítéséből nem tűnik ki. Az ellenőrzés fontosságát kell aláhúzni. Komoly interferencia van a teremben, és alig hallható a hozzászóló. Ami az elektronikus részt illeti. A nyelvvel kapcsolatosan ha nem is az irányelv fő szövegében, de a mellékletben néhány elnök úr közbesz... Elnézést, valamilyen probléma van. A mikrofon begerjedt. Itt a, a légkörben van, illetve a levegő minősége rendkívül rossz ebben a teremben. Is it better now? Okay, ça va. Bon. So I come... Tehát, ha jobban lehet hallani, akkor most folytatnám az utolsó... Jó, akkor a hangot megoldottuk, most akkor az levegő problémát is megnézzük. No, úgy látszik, hogy amikor én helyettesítem az elnököt, akkor szabotálják a munkát. Tehát visszatérve a legutolsó pontra, a hozzáférés ellenőrzése is nagyon fontos. Az elektronikus módszer vagy formátum, jobb lenne talán, ha nem a törzszövegben, hanem valamelyik mellékletében szerepelne az irányelvnek, hogy ezt könnyen lehessen módosítani, ne kerüljünk nehéz helyzetbe. A belvízi hajózással kapcsolatos elképzelést is nagyon érdekesnek tartom. Az interoperabilitás technikai szempontjait figyelembe véve a safe rendelkezésre áll, ezt a belvízi terül, szállításra is ki kell terjeszteni. Érdekes lenne ezt is tehát megvizsgálni. A harmonizáció is nagyon fontos, tehát nem pusztán az egyszerűsítésre kell törekednünk, hanem a harmonizációra is. Rátérve a nyelv használat kérdésére, a tengeri szállításban őszintén megmondhatjuk, hogy az angol a gyakorlatban a közös nyelv. Elsősorban azért, mert ugyanazon a hajón különböző nemzetiségű matrózok dolgoznak, de a lényeg az, hogy egymással egy közös nyelven kommunikálnak, és a fő nagyobb kikötőkben is lényegesen könnyebb a kommunikáció, hogyha az angolt választjuk. És a fő egyezmény, a SOLAS egyezmény is ezt mondja ki, hogy bizonyos adatcserénél, információ cserénél egy közös nyelvet kell alkalmazni, hiszen a biztonságot is ez szolgálja. Mint ahogy említettem, alapvetően egyetértünk a jelentéssel, ezt nagyon hasznosnak tartjuk, de majd közösen még le kell ülnünk, és ki alakítani azt a megközelítést, amit a tanács is el tud fogadni, a tanácsal is meg tudunk állapodni. A tanácsi szövegbe tehát be kell építeni ezeket az elképzeléseket. Remélem az elkövetkezendő hónapok során meg tudunk állapodni az első olvasat kapcsán, ez komolyan elősegíteni a munkánkat, hiszen mindenki szeretné már ezt a problémát mielőbb megoldani, és elősegíteni ezáltal is a tengeri hajózást. Ha veszük például a vám eljárásokat, vagy az egészségügyi eljárások egyszerűsítése kapcsán folyó munkát, azt kell megvizsgálnunk, hogy mennyire lehet az elektronikát bevetni, és a Galileót is igénybe venni, aminek révén a rakományok beazonosítása, követése könnyebb lesz. Az évtized második felére remélem ez megvalósul. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a nagyon hasznos vitához. Merci. Köszönjük szépen. Stelkus úr, akkor most eh, lezárhatja ezt a vitát. Nagyon pozitív ön számára ugyanis ez a vita. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kollégák, minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a baráti megjegyzésekért, úgy szintén az Európai Bizottság képviselőjének is. Az elmúlt hónapokban már gyakorta folytattunk egymással eszmecserét. Örülök tehát, hogy a módosítók révén javul a szöveg. Amit javítani kell, az bizonyosan meg is kell tenni, az korrigálni kell. Néhány kérdésre kitérnék. A technikai specifikációk kérdésére, hogy ez túlságosan restriktív-e. Én azok kezébe helyeztem a sorsomat, akik ezt értik, akik értenek ez a problémához. Akik ezzel dolgoznak, azok azt mondták, hogy így kell megfogalmazni a szöveget, de mindenképpen fontos, hogy legyen mozgástér. Hogyha ez nem így van mégsem a szövegben, akkor azt hiszem, hogy holnap a szakértőknek jelezni tudjuk, hogy nem erre van szükség, hanem más megoldásra. Tehát ezt is el tudom fogadni, amit a szakértők mondanak. Ami pedig a nyelvet illeti, úgy vélem, hogy az IMU-nál is és a biztonsági megállapodásnál, a szolasz megállapodásnál is kijelentik, hogy a biztonságról mindenképpen gondoskodni kell a hajóforgalomban, hiszen egyes esetekben egzotikus országokból származó emberek dolgoznak a hajókon, tehát nagyon fontos, hogy megértsék egymást, hogy tudjanak kommunikálni és a kommunikációnak nem szabad bonyolultnak lennie sem. Tehát nem filozófiai, magasabb gondolatokat kell itt kicserélni, hanem standardizált információk cseréjéről van szó, ahol is a szak ö, terminusokat kell ismerni. Tehát nyomtatványokat kell kitölteni, és ott tudni kell, hogy az egyes, ez ezt és azt jelenti, Tehát itt nem arról van szó, hogy valakinek folyékonyan angolul kell beszélnie, hanem bizonyos standard formulák ismeretéről van szó, tehát itt a nyelv korlátozott alkalmazásáról van szó. Foster asszony azt kérdezte, hogyha jól értettem, hogyha tehát egy konténer esetében az egyik része az EU-n belülre ö, irányul, a másik része nem, akkor kérdés, hogy ki kell nyitni a kontinens, a ö, kontinert. Azt hiszem, hogy ilyen esetekben zárva a konténer, hogyha a kikötőben meg kell nyitni a konténert, akkor azt hiszem, hogy bizonyos a továbbiakban is szükség van. De legtöbb esetben a konténerek lezárva maradnak, és úgy küldik őket tovább a logisztikai központokba. Tehát azt hiszem, hogy ez nem probléma. Ami pedig a kis kikötőkről ö, merült fel, hogy ezeknek rugalmasaknak kell lenniük, meg fogom nézni a módosító indítványokat a e tekintetben. A beruházások nem hatalmasak, hiszen itt szoftverprogramokat kell beszerezniük a kikötőknek, meg egy számítógépet, mindez nem jelent hatalmas beruházási igényt, ezek viszonylag egyszerű dolgok. De hogyha a bizonyos kikötőknek ezzel problémájuk van, akkor az Európai Bizottsággal együtt még elgondolkodhatunk azon, hogy milyen problémákról van szó, hány problémáról, és hogyan lehet ezeket a legoptimálisabban megoldani. Hogyha most rögtön azt mondjuk, hogy a kiskikötőknek több időre van szükségük, nos ezt én egy kicsit problematikusnak tartom, hiszen egyrészt a kiskikötő fogalmát is meg kell határozni, azt hiszem, hogy e tekintetben óvatosnak kell lennünk. Amit pedig Kuhn úr mondott, az AES az egy rendszer, amely a közlekedés biztonságát szolgálja. És hogyha egy rakományról van szó, vannak veszélyes rakományok az AIS keretében, de itt minden adatról van szó, amelyek a rakományt érintik. Tehát, hogy mi megy be, és mi megy ki egy kikötőből, ami egy sokkal átfogóbb alkalmazást jelent. tehát viszonylag rövid közleményre is van lehetőség, hogy nincs veszélyes rakomány. De van egy hosszú lista is ebben a rendszerben, hogy mit is tartalmaznak az adott konténerek. Éppen ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a lehető legkevesebb átfedés legyen a mi rendszerünk és az IS között, de különbözőek a célkitűzések is. Az IS adatok és az itteni adatok a színeten keresztül. Nos, tény az, hogy már nagyon sok adat létezik egyébként is, és figyelnünk kell arra, hogy ne legyenek átfedések, de ez egy technikai szempont, és e tekintetben bízom a szakértőkben. És azt hiszem, hogy ezeket az alkalmazásokat részben már alkalmazzák is a konténerek nyomon követését illetően, amely elektronikus úton történik. sokkal egyszerűbb megkülönböztetés lehet tenni az EU-n belül maradó árukat, el lehet különíteni azoktól, amelyek harmadik országokkal vannak kapcsolatban, és valamennyi konténert elektronikus módon nyilván lehet tartani, és ez megkönnyíti a dolgokat. Ez a rövid távú célunk. Még akkor is, hogyha most ez még nehézkes. Természetesen elkülönített listákra van szükség az EU-n belüli és az EU-n kívüli áruforgalom tekintetében, de mindenféleképpen használhatnánk egyszerre a Galileót is. Ami pedig a révkalauzi szolgáltatásokat illeti, azt hiszem, hogy érdekes foglalkoznunk ezzel a témával. Itt nem arról van szó, hogy kockázatot kell vállalnunk, vagy kockázatot szeretnénk vállalni, ez világos. Egy tagállam vagy egy bizonyos régió felelős mindig a révkalózi szolgáltatásért, és előírhat kalauz szolgáltatási kötelezettséget, például a balti tenger vagy az északi tenger térségében fennel egy ilyen révkalauzi kötelezettség. És én nem azt mondom, hogy ezt meg kell szüntetni, csak arról van szó, hogy egyes tagállamok annyira megnehezítették ezen tanúsítvány megszerzését, hogy a rövidtávú tengerforgalom tengerforgalom sokkal inkább felgyorsulhatna, hogyha pontosan meghatároznánk, hogy milyen kritériumok szükségesek ehhez. Hiszen hallottam példákat kapitányoktól, akik ez bizonyos időszakban egy bizonyos szakaszon közlekednek, és a szabályozás miatt nem kaphatják meg ezt a révkalauzi tanúsítványt, mert olyan követelményeket támasztanak velük szemben, amelyeket nem tudnak teljesíteni. Noha rendszeresen járnak egy adott szakaszon a hajóikkal. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen fajta eseteket ki kell zárni, hogy a révkalauzi tanúsítványokat ne lehessen protekcionista intézkedések ürügyeként felhasználni és azt hiszem, hogy a tekintetben itt a parlamenten belül viszonylag egységesek vagyunk, még a tanácssal kell erről vitáznunk. A tanácssal nehézkes talán a e téma megvitatása, de világos kell tennünk a tanács szemére, hogy erről nem vitázhatunk. Ez egy sürgető kérdés. Aztán az is felmerül az a kérdés, hogy bizonyos tagállamokra ne alkalmazzák ezt az irányelvet, hiszen nincsen tengerpartjuk vagy tengeri kikötőjük, de véleményem szerint alkalmazni kell az irányelvet. olyan ö, tagállamokra, amelyeknek van tengeri flottájuk. Még akkor is, hogyha nincs tengeri, tengeri partszakaszuk. De hogyha van tengeri hajójuk, tengeren közlekedő hajójuk, akkor rájuk is érvényes kell, hogy legyen ez az irányelv. Erről még a tanácssal vitáznunk kell, úgy szintén a révkalózi szolgáltatásokról is. A kikötői csomag esetében is az volt a helyzet, hogy a révkalauzi probléma eltűnt aztán ebből a csomagból, de azt hiszem, hogy ez a két pont még vitategyet fogja képezni a tanácssal. Azt hiszem, hogy fontos, hogy a tagállami kikötőket tájékoztassuk ezen rendelkezések végrehajtásáról. Még egyszer köszönetet mondok az együttműködésért, köszönöm a vitát, érdekes lesz a tanácsra folytatott vita, és a parlamentnek még erőfeszítéseket kell tennie. Je vous remercie. Köszönöm szépen, Starks úr. Jelzem, hogy a jelentéssel kapcsolatos ütemterv a következő. A módosítások benyújtásának határideje február 22, a módosítások megvizsgálása március 22-én lenne, és 23-án fogadjuk el a bizottságban, és április-májusi plenárison fogjuk vele foglalkozni. Köszönjük szépen ezt a jelentős jelentést. Most akkor nézzük a következő napi rendi pontot. A 2008. évi mentesítés, a bizottság harmadik szakasz, Ajala Sander asszony megérkezett közben. E, még ugyan tárgyal, de átadjuk neki a szót a bizottság mentesítését illetően. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést, hogy e, éppen nem önt hallgattam, éppen egy-két dolgot próbáltam itt elintézni. Nagyon szépen köszönöm a szót minden esetre. Én nem csak ebben a bizottságban, szakbizottságban, hanem a költségvetésiben is felelek ezért a kérdésért. És mindkét bizottságban ezt a munkát folytatjuk most. Épp ezért talán elég jó helyzetben vagyok ennek a jelentésnek a bizottság mentesítését illetően ennek a munkának az elvégzésére. Ugyanakkor Jensen asszony is foglalkozik az ügynökségekkel. A jelentésben figyelembe vesszük a bizottságot és a végrehajtó ügynökségeket, hatóságokat. A jelentésben megpróbálok bizonyos aspektusokkal, szempontokkal foglalkozni, amelyek újból és újból előfordulnak. Például újra és újra fel kell tennünk a kérdést a bizottságnak, hogy miért nem használják ki teljességében a költségvetési lehetőségeket bizonyos területeken és bizonyos ügynökségeknél, például a közlekedési biztonságot illetően, az utasjogokat illetően. Igaz, hogy az utasjogi politika, szakpolitika most kerül egyre inkább bevezetésre, de a kifizetési el, e, előirányzatoknak csak 27%-át használták föl. Ezért magyarázatra van szükség a bizottság részéről. Aztán a könyvvizsgálókkal is beszéltem, a kutatási és e, fejlesztési politikát is megvizsgáltuk, és a számvevőszék úgy látja, hogy a közlekedési politika bizony nem nagyon jó képet alakít ki magáról. Ezért a hármas pontjában a jelentésnek leírtam, hogy több és jobb finanszírozásra van szükség, tehát nagyobb közösségi hozzájárulásra a hálózatokra. Tehát valami hasonlót kell tenni, mint a strukturális alapotnál, tehát hogy a közösség a trans-európai közlekedési hálózat égisze alá eső projektekhez, hogy jobban hozzájáruljon. A Galileót illetően a szakbizottság számára nagyon fontos ez a kérdés, hiszen szeretnénk, ha végre elindulna, és látjuk, hogy hogyan használják fel a költségvetését. Amikor kritizálják a Galileo programot, akkor ez pont a gyenge pontja, tehát hogy a pénzeket hogyan használjuk fel. Tehát a kifizetési jelőirányzatok azt halljuk, hogy nem megfelelőek, Épp ezért nagyon fontos, hogy a bizottságtól részletes magyarázatot halljunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mielőtt ezeket a kifizetési előirányzatokat valóban igénybe vesszük. Örülök, hogy a hiba százalék az csökkent a költségvetés végrehajtása során. Ez különösen az Európai Unión belüli projektekre igaz. Ezeknek nem is kellene hibásnak lenni, vagy pénzügyi nehézségekkel küzdeni. Tehát nagyon örülök hogy a számbevőszék úgy látja, hogy a hiba százalék elfogadható tűréshatáron belül van. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy a különböző ügynökségeknek a pénzügyi kérdésekkel foglalkozó emberei valóban szakemberek, erre kiképzett szakemberek-e. Mielőtt rábolintunk a közlekedési mentesítésre, tehát a bizottság közlekedési fejezetére, akkor a bizottság részéről néhány magyarázatot várunk el azokra a kérdésekre, amelyeket feltettem, például a Marco Polo projekttel kapcsolatban, tehát hogy az előirányzatokat hogyan használták fel. Tehát nagyon fontos, hogy válaszokat kapjunk ezekre a kérdésekre. Én is, és kollégák is nyújtottak be módosítókat, és e, ahogy egyre közeledik a módosítók benyújtásának határideje, nyilván egyre több módosító lesz. A turizmus, az idegenforgalom e, kérdésén is nyilván az előirányzatok felhasználásának a problémája e, felmerül, és majd ezzel kapcsolatban is benyújtok módosításokat. Tehát várom a bizottság válaszát. Elnök, köszönöm szépen, Ajala Sanders úr. Asszony, most pedig akkor Gros úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A tegnapi vitát folytatjuk, amelyet az ügynökségekről kezdtünk, de a mentesítésnek politikai karakterek is kell, hogy legyen, és itt a szakbizottságban... Gros úr, elnézést kérek, újból Elnézést, úgy látszik, hogy jelez valamelyik fülke, megint mikrofon probléma van? Nagyon rosszul hallom a francia fülkét. Oui, d'accord, entendu. Monsieur Grosch, vous pouvez continuer. Akkor Grosch úr folytatja. Ça mieux comme ça is dat, best, is dat beter zo? Ja, ik zie Ja. Bedankt. uh, <laughs> uh, was ich, uh, was ich mitteilen wollte, war im Endeffekt, dass die, die Debatte... Amit tehát mondtam, a mentesítésről folyó vitának, politikai vitának is lennie kell, nem csupán kijelentéseknek, amelyeket évről évre megismétlünk, és amelyek gyakran azonosak. A gyakorlatban az a helyzet, hogy az alkalmazási ráta bizonyos területeken nagyon alacsony. Hogyha előkészítjük a költségvetést, akkor ez a szakbizottság mindig azért harcol, hogy egyre több forrást kapjunk, különösen, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések azonosak legyenek, hogy ne legyenek nagy különbségek, hiszen nem lehet kötelezettséget vállalni, ha nem tudjuk kiadni valóban a pénzt. Tehát érdekes lenne, hogy a szakbizottság számára fontos területeken például említett, említést tett a biztonságról, a Marco Polo-ról, ami nagyon fontos projekt ezen szakbizottság számára, és ott 40%-os az a felhasználási ráta, és a bizottságnak jó lenne kifejtenie, hogy miért ilyen alacsonyak ezek a felhasználási ráták, és javaslatokat tenni erre vonatkozóan, hiszen én emlékszem arra a vitára, ahol elhangzott, hogy a Marco Polo esetében a kritériumokat meg kellene változtatni. És ez már a múltban lezajlott az a vita, amikor szintén ilyen alacsonyak voltak a felhasználási ráták. Időközben történt-e valami, vagy évről évre ugyanezeket a kilentéseket hangoztatjuk. A Galileo esetében én is hallottam egy nyilatkozatot épp az imént, és az egész projektnek nem volt elég forrása, most pedig az a nehézség, hogy nem tudjuk felhasználni a forrásokat. Itt 5%-os hibakvótáról van szó, nyilván szúrópróbákról beszélünk, tehát az egész költségvetést nem lehet ellenőrizni. Tehát kérdés, hogy milyen százalékosak a ö, szúrópróbák aránya az egész ki, összes kiadáshoz képest, és a második kérdésem a költségvetési eljárásra vonatkozik, hiszen megállapítjuk, hogy a kötelezettségvárás nem olyan fontos, szem, véleményem szerint a ö, kifizetések fontosak, és ezek közül sokat nem használunk fel az év során, és csak az év végén tudjuk ezt megállapítani. Egyes területeken szinte 100 százalék, vagy akár még többet is fel tudnának használni, és akkor fennáll a lehetőség az év során, hogy újra feltöltsük ezeket a költségvetési sorokat, így például a Marco Polo program esetében, például a transeurópai hálózatoknál ahol kb. 100%-os a felhasználás, oda talán lehetne átcsoportosítani forrásokat más területekről, hogy ez egy összhangban van-e a költségvetési eljárásra, de mindenféleképpen érdekes téma lenne ez. Köszönöm. Köszönjük, Gros Krámer úrnak adom meg a szót. Szeretném én is megköszönni a jelentéstevő asszony jelentését. Ez a korábbiakhoz hasonló, de van néhány drámai megállapítás, és ezekre szeretnénk most rátérni. Intenzíven eh, tárgyaltunk a tanácssal, illetve a bizottsággal eh, arról, hogy mit kellene megvalósítani a közlekedés területén. És csak 27%-os arányú volt a kihasználtság, vagy a felhasználás. Ha például mondjuk vonattal átmegyek az olasz határon, és egy közös jegyet veszek, akkor minden információt meg kell adni e-, Európa szerte, ugyanúgy, ahogy a légi közlekedésnél a jegy bárhol megvehető, és nagyon szeretném tudni, hogy ezeket a szabályokat mely országok valósították meg. Németországban például tavaly nyáron hajtották végre az európai jogszabályt, megjegyzés nélkül, hogy ez nemzeti jog-e. A miniszter ezt úgy terjesztette elő, mintha a saját javaslata vagy tervezete lenne. Tehát jó lett volna tudni, hogy hogyan állnak a dolgok, és hogy ez a 27 százalék mire fordítódott? Mi az, amit nem tettünk meg annak érdekében, hogy nagyobb legyen a megvalósítási mértéke? Két vagy három évvel ezelőtt én voltam a jelentéstevője ennek a témának. 2007-ben tehát már az én jelentésem hetes pontjában is szerepelt egy kérés a bizottsághoz, hogy közölje minden évben egy részletes jelentésben, hogy hogyan állnak az egyes projektek. Eddig azonban ezt nem kaptuk meg. Tehát először is hol van ez a jelentés, hol tudjuk ezt beszerezni, van-e egyáltalán ilyen jelentés? Ugyanis akkor szerintem többséggel, vagy ha nem is egyhangulag megszavaztuk, hogy szeretnénk egy ilyen jelentést kapni a parlament részéről egy ilyen vitához. Köszönöm, Kramer úr, Meissner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom számos dologhoz az előttem szólók kapcsán, tehát a jelentés jó, de nem kielégítő számunkra, hogy a az év során nem lehet az előirányzatokat módosítani. Gross úr említette, hogy talán a bizottságtól lehetne erre vonatkozóan kapni valamit. A hetes ponttal kapcsolatosan a bizottságot felszólítjuk arra, hogy adjon tájékoztatást bizonyos dolgokról, illetve hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a felhasználás mértékének javítása érdekében a közlekedés területén. Valóban a felhasználás elősegítése érdekében. Ami pedig az utas jogokat illeti, a 27 százalékos felhasználás semmiféleképpen nem elegendő, itt eh, talán az egységes jegyekkel lehetne ezt megoldani, már a biztossal ezzel egyébként eh, váltottunk eh, szót. Itt ez nem feltétlenül a költségekkel függ össze, de minden esetre ezt a pontot talán meg kéne említeni ezen a területen. És az 52%-os felhasználási arány sem biztos, hogy helytálló fel kéne tenni a kérdést a bizottság felé, hogy mit lehetne tenni ezen felhasználási arány javítása érdekében. Én nem vagyok költségvetési szakértő, de nagyon fontos lenne a forrásokat valóban felhasználni, hiszen nyilvánvalóan a közlekedés ügy egyértelműen a belső piac érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen, Meissner asszony. A bizottság részéről Barucsi úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, I think I will, I will um, sorry, I, speak in French. Uh, Franciául fogok beszélni. Um, uh, Először is általánosságban beszélek, majd válaszolok a kérdésekre. Emlékeztetnék rá, hogy a kötelezettségvállalási el, el, e, előirányzatokat csak akkor e, lehet kifizetni, hogyha kérik a kifizetést, vagy pedig számlát küldenek. Tehát a, nézzük a három szempontot, a közlekedési biztonságot, az utasok jogait és a Marco Polo-t illetően. Annyit tudok mondani, hogy a Marco Polo, amely e, a legfontosabb, az alkalmazási szabályokat illetően, szabályozását illetően teljes felülvizsgálatot kapott, és 2009-ben majdnem 100 ot értek el, tehát tulajdonképpen még más sorokból lévő kifizetésekkel is kigazították ezt. Tehát a szabályozásnak a felülvizsgálata lehetővé tett tette, az, hogy a 2008-as rossz, tehát hibákat kiavítsuk, és a bank garanciák megfelelőek voltak. Tehát inkább ilyen technikai jellegű problémák vannak. A Galileót illetően <clears throat> azt hiszem, hogy a 2008-as évet át, egy átmeneti évnek tekinthetjük. Az európai European Space Agency-vel kellett az átszervezéseket megvalósítani. 2008 végén aláírtuk a szerződéseket, és 2009-ben a beszerzéseknek nagy részét végleges formába öntöttük. Tehát 2008 az átmeneti év volt, és 2009-ben pedig már felgyorsultak a dolgok. A TNT ügynökség alkalmazotti szintjén sikerült betölteni az álláshelyeket. Tehát körülbelül százan dolgoznak ott, ez egy normális létszám. 2008-ban kevesebb embert vettek fel, ugyanis ekkor vált még önállóvá az ügynökség, és csak uh, ekkor kezdtek még felvenni embereket, aztán gyorsultak föl az emberek. Uh, uh, tulajdonképpen a kezdetektől 3-4-5-6 hónapot kell várni, amíg a felgyorsulnak valóban a dolgok. Végül pedig Kramer úr megjegyzése, tehát a, a, az utasjogakkal kapcsolatban ez a 25 százalék az nyugtalanító, vagy nem. ...314 millió euró volt ebben a sorban és ennek a, az összegnek különböző alkalmazási stratégiáját kellett figyelembe venni, és most átadom Filip úrnak a szót, aki a részleteket közli majd ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mint ahogy Banucsi úr elmondta, 2008-ban kb. 400 ezer euró kötelezettségvállalás volt ezen a soron, két tevékenységhez kapcsolódóan egy információs kampány a közvéleményben az utasjogok tudatosítására vonatkozó, a másik pedig információs anyagok előállítása a légi utasjogokkal kapcsolatosan. Az első tevékenység megvalósult, és döntés született a második elhalasztására tekintettel a napirenden lévő javaslatokra. Tehát egy kampányt fogunk indítani, egy projektet, megvizsgálandó, hogy mi történt az utas jogok területén, másrészt pedig, hogy az új jogokat tudatosítsuk, azokat, amelyek 2009-ben kerültek bevezetésre, és bizonyos kezdeményezések is előkészületben vannak a tengeri és a távolsági busz közlekedés területén. Ezekre az idén kerül majd sor. És még kiegészítésképpen a hitelekkel kapcsolatosan elhangzott, hogy a bizottság eredetileg 350 milliót javasolt, 728-ból 200 milliót költöttünk, ami alatta marad az 55 százaléknak. Tehát ezt a tevékenységet elhalasztottuk, és ez volt az ok. Okay. Köszönöm szépen. Zu den Berichten gesagt. Az én ö, kérdésemmel kapcsolatban jelentés, amit minden évben szolgáltatni kellene. Yeah, I got, I've never known a commission még egy bizottsági hozzászólással kapcsolatban még sosem láttam ennyi kezet felemelkedni. Michael, aztán a többi kolléga, meg a jelentéstevő. Michael, van-e konkrét kérdések? Igen, van egy kérdésem. A 2007 első, második harmadában a hetes pont szerint minden évben kapunk egy részletes jelentést, és kérdés, hogy hol találom meg ezt a jelentést, vagy van -e egyáltalán ilyen jelentés? Euh, talán franciául felteszem a kérdést, és akkor talán van esély arra, hogy kapok választ. az a hiba százalékot 2 és 5 százalék közé tették, és a szúrópróba alapján milyen eredmények jöttek ki? Második kérdésem. Néha megerősítik a költségvetési sorokat, és vannak olyan sorok, ahol majdnem száz százalék célokat értek el, és ugyanakkor vannak olyan projektek, amelyeket visszautasítanak, mert nincsen eh, már pénz rá, tehát úgy tűnik, hogy amikor a költségvetésről beszélünk, akkor mindig meg akarják erősíteni ezeket a sorokat, és a Költségvetési Bizottság nem akarja. Ugyanakkor a közlekedés, amely alulfinanszírozott, nem akarja felhasználni ezeket a fontos projekteket és akkor hagyják, hogy elvesszenek a kifizetési szegek előirányzatok. Tehát szeretnék egy lehetőséget látni a második kérdésem megoldására. Sí, eh, quería al señor Bonucci toda su información. Köszönetet szeretnék mondani Bonucci úrnak valamennyi információjáért. Tudni szeretném azonban, hogy a Galileót illetően válság, a személyzet áthelyezése már megtörtént. Jelenleg a felhasználási arány a kifizetések tekintetében jobb, mint 50 százalék, tehát kijelenthetjük, hogy javult a helyzet ebben az értelemben? Még három pótolagos kérdés, ugyanis az első kérdést nem válaszolta meg, tehát továbbra is öné a szó. Igen, túl sok volt a kérdés, tehát kezdjük az utolsóval, a Galileo vonatkozó kérdéssel. Hogyan lehetne a helyzeten javítani? Egyszerű a válasz. 2009-ben 100%-os volt a felhasználás, ez önmagáért beszél. De a Galileóban más jellegű problémák, intézményes problémák merülnek fel. 2009-ben igen jelentős eredményt sikerült elérni, és a felhasználási mértékkel kapcsolatosan nem kell aggódnunk. Kros úr felvetésére a minta méretét a számvevőszék határozza meg. Tehát nem igazán tudom, hogy ők milyen méretű mintát alkalmaztak a mintavételhez. Általában ez kis minta. Amikor mi auditot végzünk, és ez talán érdekes lehet a hallgatóság számára, mi általában a legfontosabb szerződéseket vizsgáljuk volumen szerint, és ehhez rendelünk a többi szerződésből vett mintát, szuropróba alapján, és ezen kívül van még egy az úgynevezett legkockázatosabbnak tartott szerződések mintája is, ahol gyanú merül fel, hogy nem minden megy rendben. Tehát ez a bizottság mintavételi módszere. Ezen kívül preventív auditot is végzünk, amikor is a kedvezményezettet emlékeztetjük arra, hogy hogyan kell a szabályokat követni, és a szerződés teljesítése során tesszük ezt eh, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a probléma csak majd a teljesítés végén merüljön fel, vagy jelentkezzen. Tehát mi így próbáljuk csökkenteni a hiba arányt a szerződések teljesítése során. On the uh, transfer, uh, the transfers. Uh, well... Nézzük az átcsoportosításokat. Ez az általános gyakorlat, hogy ezeket megtegyük a kötelezettségvállalási összegekkel kapcsolatban, hogyha úgy érezzük, hogy hogy az összegeket más projektekre is lehet használni. 2008-ban például 97%-ban használtuk fel az összegeket, tehát sokkal kisebb mozgásterünk volt arra, hogy a nem végrehajtási összegeket felhasználjuk. A kihasználási összeg, a kifizetési összegeket illetően, eh, ahogy Bonecsi úr is mondta, kéréseknek kell beérekeznie ezekre. De mindesetre eh, van egy globális átcsoportosítási gyakorlat, ahol eh, október körül, ahol kérhetnek bizonyos összegeket. És hát láthatjuk, hogy ez nem volt tökéletes, de nehezebb megjósolni, amikor kisebb összegekről van szó. Kramer úr megjegyzését illetően a jelentés, tehát hogy ezt a sort hogyan hajtották végre. Talán félreértés van, ugyanis a költségvetési főigazgatóságnak soronként jelentünk, és ők pedig úgy jelentenek, hogy az önök jelentése és az információk szerint, ami ebbe a bizottságba eljut, jelentenek. E, mi nem látunk abban problémát, hogy e, ennek a sornak a végrehajtását illetően küldjünk bármilyen e, információt, mind a kötelezettségvállalás, mind a kifizetés illetően. Elnök, köszönöm szépen. Feltételezések azok veszélyes dolgok. Kramer úr kérdése, tehát, hogy kinek kellente, kellene évente jelentenie, az egy ilyen kérdés. Uh, Kérem, ne felejtjék el, hogy egy bizonyos évnek a jelentését az utána következő év első hónapjaiban, februárban, márciusban öntik végleges formájába. Tehát ha szükséges, akkor mi elkérjük ezt a információt. Igen, azt hiszem, ezt kérjük. Ayala Sander úr, asszony, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. 2008-ra tekintünk vissza, és ahogy Kramer úr is említette, ezt az ígért jelentést nem kaptuk meg minden egyes évre vonatkozóan. Nagyon hálásak lennénk a bizottság felé, hogyha ezt a jelentést nekünk is megküldenék, különösen ami a kísérleti projekteket illeti, hiszen a Költségvetési Szakbizottsággal ezek kapcsán volt a legélesebb vitánk. Nagyon minimális itt a felhasználási szint, és ez nagyon rossz eredménynek tekinthető. A néppárti kollégák is említették a számvevőszék által alkalmazott mintát. Milyen elvek szerint választják ki a mintát, erről is többet kéne tudnunk. Minden esetre az átláthatóság az új számvevőszéki elnökkel, elnök megválasztásával javult. Tehát arra vagyunk kíváncsiak elsősorban, hogy milyen gyakorisággal vesznek mintákat, és milyen módszerekkel állítják össze a mintát. Volt némi előrelépés, de hát további fejlődést várunk. Itt most a 2008-as évről beszélünk, gondolom, hogy azóta javult a helyzet. Minden esetre várom a határidőre benyújtott módosítókat. Február 3-a, mondja az elnök úr, a módosításokra, ezeket 22-én vitatjuk meg, és február 23-án kerül sor a szavazásra. Reméljük, hogy márciusban a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is tud szavazni. Tehát még egyszer 22-én fogjuk megtárgyalni a módosítókat, és 23-án szavazunk, és most egy rövid szünetet tartunk, mielőtt a spanyol elnökséget üdvözöljük. Kérem, hogy 11-kor jöjjön mindenki vissza, addig a spanyol tévének és más média képviselőknek is lesz idejük felszerelni a kamerákat. Remélem, hogy kicsípik magukat majd, hogy megjelenhessenek a spanyol tévén. Tehát 11-ig szünetet tartunk. Okay. Kedves kollégák! Can I welcome to... Szeretettel üdvözlöm a szakbizottság ülésén a soros elnökség képviselőjét, Blanco López miniszter urat, a spanyol soros elnökség nevében. Nagyon örülünk, hogy itt vezölhetjük Önt ma, miniszter úr, és tudom, hogy a szakbizottság tagjai érdeklődéssel várják a spanyol soros elnökség munkaprogramjának ismertetését. A, és ahogy a múltban tapasztaltuk, talán lesznek kérdések, sőt, eléggé nagy kihívás jelentő kérdések. Tulajdonképpen kétszer ütjük a szeget a fején ezzel az alkalommal, tehát két legyet ütünk egy csapásra, e, mert a kollégáját, a turizmus minisztert üdvözöljük itt majd délután. Tehát alaposan megvizsgáljuk, hogy a soros elnökség, a spanyol soros elnökség mit tervez. Tudjuk, hogy korábban e, még a soros elnökség munkának megkezdése előtt is ellátogatott hozzánk, és ez nagyon hasznos volt. Tegnap a svéd e, soros elnökségnek a minisztere e, eljött, hogy lezárja a munkáját, és megfelelőnek tűnik, hogy a következő nap aztán önökkel kezdjük az új soros elnökséggel. Nagyon várjuk az együttműködést, és valóban együtt is fogunk működni ez alatt az időszak alatt önökkel, és minden jót kívánunk erre az időszakra. Most akkor átadjuk a szót önnek, miniszter úr, és szóhatat képviselőkhöz. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Azért jöttem el most önökhöz itt a parlamentben, hogy kifejtsem a spanyol elnökség programját, amit a következő fél évben az európai közlekedési politika területén követni fogunk. Ez egy, ezzel kapcsolatos anyagot állítottam össze. A Lisszaboni szerződés értelmében az új intézményi feltételek mellett kell majd működnünk, aminek következtében a parlament ereje megnövekszik, erősödik, és ez az állampolgárok érdekeit fogja szolgálni, akiket önök itt közvetlenül képviselnek. Annak érdekében, hogy a parlament szerepét elő tudjuk lendíteni ebben az új rendszerben a következő fél év során, én majd az elnökség elején és végén elfáradok önhöz, önököz, illetve március végén, amikor is beszámolok majd a közlekedési tanács, tavaszi tanács eredményéről. A spanyol elnökség szeretné azokat a programokat és akciókat lendíteni, amelyek lehetővé teszik az európai gazdaság stabil fellendülését. Mire is koncentrálunk majd? A fenntarthatóságra, az innovációra, illetve a, külső, a külkapcsolatok előmozdítására az EU és harmadik országok között. A közlekedés a fenntartható gazdaság szempontjából kulcs szerepet játszik. Éppen ezért a spanyol elnökség különös figyelmet szentel majd az emissziós szint csökkentésére, a mobilitás hatékonyabb mobilitás elősegítésére, illetve az európai közlekedési hálózatok továbbfejlesztésére, kompetitívebb, versenyképesebbé tételére. A városi közlekedés is külön hangsúlyt fog kapni. Mint ahogy tudják, októberben az Európai Bizottság előterjeszti majd a városi közlekedésre vonatkozó programját, ez több akcióból áll majd. La Coruñában február 12-én a tanácsot támasz, tá, tájékoztattuk arról, hogy milyen mobilitási modellekre van lehetőség a városi, nagyvárosi területeken. Reméljük, hogy egy, egyhangú konszenzusra tudunk jutni, és majd a júniusi tanács olyan konklúziókat tud megfogalmazni, ami iránymutató lesz az akciók számára ezen a területen. A az európai, a transeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó zöld könyvben két akció szerepel, amelyet tavaly júniusban hagytunk jóvá. 2010-ig elvégezzük a hálózatra vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatát, és egy új döntésre is sor kerül a módszertanokra módszertanra és a kritériumokra vonatkozóan. A spanyol elnökség a bizottság közleményének tanácsi megvitatásakor szintén a fenntarthatóságra fogja helyezni a hangsúlyt a transeurópai közlekedési hálózatok kapcsán. Ezen kívül egy miniszteri tanácskozásra is sor kerül majd Szaragózában, ezen hálózatok jövőjét megvitatandó. Amint a módszertant elfogadjuk, sor kerül a hálózatok felvizsgálatára, és ezen belül is az úgynevezett mediterrán koridor kap elsődleges prioritást. A fenntartható közlekedés elősegítése érdekében fontos hogy minél nagyobb mértékben átereljük a teher fuvarozást a vasútra. 2009. júniusában a tanács miniszterei elfogadtak egy új megközelítést a versenyképesség fokozására. Ennek kapcsán majd megállapodásra kívánunk jutni az ezzel kapcsolatos rendeletben a parlamenttel. A közlekedés versenyképessége fokozhatja a szolgáltatások színvonalát, illetve jobban érvényesülhetnek az utasjogok is. Két rendeletet kell majd megvitatnunk az utasjogok kapcsán. Először is a közúti közlekedés területén, illetve a tengeri szállítás, közlekedés területén. Ezeket kívánjuk majd az elkövetkezendő hat hónap során előterjeszteni. Ezekivel az elnökségünk tovább kívánja folytatni a vitát önökkel, hogy kielégítő megoldásra juthassunk minden utas javára, minden közlekedési módozatban. Jobban el kell ismerni az utasjogok érvényesítését, például a járatok törlése kapcsán, és közösségi megoldásokra van szükség a tekintetben is, hogy a csődbe ment légitársaságokkal szemben kellő védelmet élvezhessenek a légi utasok. Ezzel kapcsolatosan majd egy javaslatot fogunk előterjeszteni. A légi közlekedés területén az egységes európai égbolt programot is tovább fogjuk folytatni, és elsősorban a hatékonyság és a biztonság fokozása érdekében. Február 25-26-án kidolgozásra kerül majd egy roadmap, egy úti terv 2012-ig, ekkor zárul le az első szakasz. A második jogalkotási csomagot pedig ez után fogjuk kidolgozni, ami pedig a tengeri szállítást és a versenyképességet illeti. Az Európai Parlamenttel majd közösen együttműködünk annak érdekében, hogy az adat az elektronikus adatcserét elő tudjuk segíteni kikötők között. A tanács is támogatja ezt a döntést, remélhetőleg egyszerűsíteni tudjuk az administratív eljárásokat, és ezáltal is javulhat az európai versenyképesség. Rátérve az innovációra támogatni fogjuk az innovációt az elnökségünk alatt. Új munkamodellt kívánunk kialakítani az EGNOS számára, ez 2013-ig. A Galileo területén is tovább folytatjuk a munkát, és azt várjuk, hogy a felügyeleti ügynökség re vonatkozó jogszabály ebben a fél évben megszületik. Tovább kívánjuk folytatni a három ellenőrzési központ átszervezését is. Továbbfejlesztjük az intelligens közlekedési rendszereket és a különböző módozatok közötti interfész megteremtését. A biztonságra átérve, ez is fontos prioritás lesz az elnökségünk alatt minden közlekedési módozatban. A légi közlekedés biztonsága területén a bizottsággal tovább folytatjuk az együttműködést eh, annak érdekében, hogy a balesetek kivizsgálására vonatkozó szabályozás eh, rendelet megszülessen. Itt a különböző nyomozati nyomozó szervezeteket is bekívánjuk vonni, és kötelezővé kívánjuk tenni az ügynökségek számára, hogy ezeket az eseteket kivizsgálják. A nemzetközi együttműködés területén a Montreali világcsúcson március 28-30-a között erőteljesen képviseljük majd az európai álláspontot és politikákat, annak érdekében, hogy a légi közlekedés biztonsága javuljon világszerte. Itt elsősorban gondolunk a biztonsági ellenőrzésekre, auditra és a pilóták kiképzésére. A külön díj kivetése a légi közlekedésben komoly aggodalomra adott okot, és a koronában külön figyelmet kívánunk erre fordítani majd. A spanyol elnökség egyetért a bizottsággal abban, hogy ezen a területen komoly előrelépésre van szükség, reméljük, hogy konszenzusos alapon tudunk dönteni, mert egyébként az európai polgárok nem fogják érteni, hogy miért nem jutottunk megállapodásra egy ilyen fontos kérdésben. A közúti biztonság területén a tanácssal közösen kidolgozunk majd újabb kezdeményezéseket egy akcióterv kialakításához 2011-2020-as időszakra magas szintű, főigazgatói szintű találkozóra kerül majd sor májusban Madridban, ahol is a közúti biztonsággal kapcsolatos kultúra kerül napirendre. és ennek megállapításait majd a júniusi tanács elé terjesztjük valamint előkívánjuk segíteni harmadik országokkal való kapcsolatainkat is, tárgyalások már folyamatban vannak, elsősorban a légiközlekedés területén. Egy megállapodást kívánunk tető alá hozni az Egyesült Államokkal. Tavaly januárban az Európai Bizottság delegációja keretében az Egyesült Államokban tettünk látogatást, annak érdekben, hogy ezeket a tárgyalásokat elő tudjuk mozdítani. Itt egyértelműen kifejtettük az európai álláspontot, azt, hogy mi egy kiegyensúlyozott kölcsönösségre épülő megállapodásra törekszünk, több fél számára a piaci hozzáférést biztosítandó. Az Egyesült Államok azonban a megállapodást nem megengedett, hogy ne fogadja el ezt a megállapodást. Február 15-17-e között kerül sor az USA-val a második tárgyalási fordulóra remélhetőleg eredménnyel. És most itt külön szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, ezen a területen végzett munkájáért. Májusban Európa Latin Amerika csúcsra kerül majd sor Brazíliában, remélhetőleg egy két oldalú megállapodást tudunk tető alá hozni a biztonság és a környezetbiztonság területén. Végezetül pedig el kell mondanom, hogy eléggé ambiciózus programot tűztünk ki magunk elé ebben a fél évben a közlekedési rendszerek területén, és nagyon nagy mértékben számítunk az Európai Parlament közreműködésére. Hölgyeim és uraim, Előre is szeretném megköszönni a javaslataikat. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást és beszédet. Mielőtt a koordinátorok hozzászólnak, szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az EU-amerikai e, polgári repülési e, egyezménnyel kapcsolatban a februári e, következő tárgyalási fordulót segíteni akarják, és köszönjük, hogy személyes érdeklődést is mutat ez iránt. Remélem, miniszter úr, hogy júniusban Szaragosszában eljutok, és Ayala Sander asszony azt mondta, hogy nagyon szép város, tehát remélem, hogy valóban el is jutok. Nem csak ön, hanem a képviselők is, mondja a spanyol miniszter. Nos, akkor nézzük most az EPP képviselőit, brosurat. Köszönöm szépen, elnök úr, ezeket a fejtegetéseket. Ezek szememben sokkal konkrétabbak voltak, mint amit korábban olvashattam, legalábbis az, amit hallottam. Jelei vannak annak, hogy fontos területeken ki akarják jelölni a prioritásokat. Természetesen számunkra közlekedési szakbizottságként egyes témakörök, és erre kollégáim is visszatérnek majd, különlegesen fontosak. De azt hiszem, hogy a parlament szíve nem mindig ott dobog, ahol a tanácsi, vannak aggodalmaink, hogy bizonyos témakörökben bizonyos aritmia állhat fenn, és ez súlyos egészségügyi károsodásokhoz vezethet. A fenntarthatás számunkra fontos, a városi közlekedés területén foglalkozni kell ezzel a témával. Ebben a szakbizottságban már az elmúlt ciklusban is sokat foglalkoztunk ezzel a témával, hiszen nem sokára 80% a lakosságnak városi körzetben él majd. Tehát a mobilitás témája önmagában nagyon fontos kérdés. Egyszerű kérdésem ebben az összefüggésben, hogy úgy véli -e, hogy ez a soft politika a bevált módszerek cseréjére vonatkozóan, illetve benchmarkingra vonatkozóan elegendő-e, vagy az a véleménye, hogy talán bizonyos területeken egy lépéssel tovább kellene lépni. Ami a transeurópai hálózatokat illeti, számunkra a probléma a finanszírozás. Azt hiszem, hogy nem hiányoznak az elképzelések, úgy szintén a jó projektek sem. Nem akarunk egy 18. prioritási listát kapni, amit tudni szeretnénk, az, hogy mi a tanács elképzelése a teori- teoretikus projektek megvalósítását illetően hogyan lehet új finanszírozási modelleket kialakítani a parlamenttel, illetve az Európai Bizottsággal együtt. De különösen a nagy ellentmondás, hogy a közlekedési minisztereknek kívánalmaik vannak, és aztán jönnek a költségvetési miniszterek a tagállamokból, és ők nem akarják finanszírozni ezeket az elképzeléseket. Hogyan lehet kikerülni ebből a dilemmából, mik a konkrét elképzelései a e tekintetben. Ami a modern technológiát illeti, 100%-ig támogatjuk Önt, jó magam is látok lehetőségeket, a közúti közlekedésről kevés szó esik, azonban azt hiszem, hogy ezen a területen a jövőben, hogyha a politikai szándék megvan, és források is rendelkezésre állnak, akkor egyrésztről támogathatjuk a tisztább, környezetbarátabb motorokat, és másodszorban a kutatást is előre tudjuk vinni ezen a területen, hiszen ez Európa védjegyévé válhat, és jövőben mutató projekté, hogyha ezzel a problémával foglalkozni tudnánk, az is fontos jelen lenne Európa szerepe megerősödésének a világban, tehát kutatás igen, de milyen forrásokkal? Ön késze arra, hogy a tanács szintjén különböző számadatokat rögzítsen és támogasson. Nagyon sok megállapodás van nemzetközi szinten, erről is szót ejtett az imént és az elnökünk is szót ejtett erről, ez szintén fontos, és különösen a tengeri közlekedésben. De ön szintén beszélt a légi közlekedésről is, ami nem csupán európai, hanem nemzetközi megközelítést igényel, egyebekben elveszítjük hitelességünket, és ez az európai kezdeményezéseket is megsemmisítheti. Lehet-e fontos előrelépéseket a tengeri közlekedés területén, hiszen a légiközlekedésről már szót ejtett, és egy utolsó kérdés. A költségek internalizációja tekintetében. A svéd elnökség egy tanulmányt szolgáltatott az Euromatrica és ennek kihatásai tárgyában, és kaptunk magyarázatokat azt, illetve, hogy miért nem foglalkoznak a témával. Ön tudja, hogy már régóta lezárult ez a tanulmány, és azért a kérdésem, hogy miért nem említettem ma meg ezt a témát hiszen tudom, hogy nagyon ambiciózus programra készül. Ezen a területen mennyire ambiciózus? Köszönöm szépen, Uros úr. Annyit mondanék csak, hogy a koordinátorokra négy percet szánok, aztán a képviselőkre három, és akkor így jut idő a miniszter úrra is, hogy megválaszolja ezeket. És akkor három kérdést veszünk egyszerre, és aztán lehet válaszolni. A szocialisták és a demokraták nevében négy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ödvözlöm itt, és minden jót kívánok a soros spanyol elnökség munkájához. Nyilvánvalóan a következő hónapokban a munkáját épp olyan lelkesen végzi majd, mint ahogy itt szólt. És támogatni fogjuk önöket azért, hogy megerősíthessék a politikájukat. Nagyon ambiciózus ez a terv, és természetesen a tanács nyilvánvalóan a leglassúbb tagállamokkal küzdik, és ezért nem olyan könnyű elére haladni. Nyilvánvalóan tudja, hogy most egy fontos vita folyik a közlekedéssel kapcsolatban. Bizonyos stratégiai döntéseket hozunk az elkövetkező 10-20 évre a fenntartható, biztonságos, környezetbarát közlekedési rendszerekkel kapcsolatban hallottuk, hogy a tanács a fenntartható közlekedésről mit mondott, a Kopenhágai konferencián is hallottuk a nyilatkozatokat, de amikor a kézzel fogható jogszabályokra kerül sor, akkor ott például az Eurovinyet irányelvvel kapcsolatban, akkor ott nem annyira határozottan lépnek föl. Pedig ezekre az intézkedésekre szükség van, hogy el akarjuk érni a céljainkat, és ezért érdekelne az ön véleménye. Tudjuk, hogy a városi mobilitás nagyon fontos kérdés, ez az egyik a legfontosabb feladat, aztán utalt a vasúti áruszállításra is, és nagyon fontos ez a fenntartható szállítás szempontjából, de meg kell vitatni a legfontosabb folyosóknak a kérdését is. Gross úr is mondta, hogy a költségvetést is mindezekhez kell igazítani. Tudjuk, hogy különböző vélemények vannak az utasokkal kapcsolatos kérdéseket, illetően a repülés kérdéseiben. Szerintünk előre kell lépni a balesetek kezelésének a területén is, és európai megoldást szeretnénk találni, nem akarjuk, hogy mások diktálják nekünk a megoldásokat, és ezen területen is érdekelnének önöknek a megoldásai. Aztán a bizottság, a biztonság kérdéseit illetően a bizottság majd előáll egy cselekvési tervvel. És reméljük, hogy a tanács is ambiciózus lesz ebben a kérdésben. Még mindig 40 ezer baleset van évente, 40 ezer halálos eset van évente a balesetekben. Ezt is meg kell oldani. Nos, tehát minden jót kívánunk Önöknek az elnökség időszakra, és reméljük, hogy szorosan sikerül együttműködni a közlekedési rendszer területén. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszter úrnak is a bevezetőt várom a spanyol elnökséggel való kiváló együttműködést. Különböző pontokat említett a közlekedés területéről, ahol szerepet kívánnak játszani. Egyet azonban nem említett, ami liberálisok számára nagyon fontos, nevezetesen a belső piac harmonizációja a közlekedés területén ugyanis eh, ahol nem működik, eh, és eh, amiről már 1990 kettőben döntöttünk. Mi az elképzelése, hogy mit kellene tenni ezen a területen? A transeurópai hálózatokat tovább kell fejleszteni, ez egyértelmű, itt a tagállamok is megállapodtak már. Nagyon fontos, hogy itt a protekcionizmust elkerüljük, és a tagállamok dönthessék el, hogy itt a vasúti szabályozás vagy a kabotás szabályozással milyen megoldásokat alkalmaznak. A következő kérdésem a fenntarthatósággal függ össze, ezt is említette, hogy mennyire fontos, hiszen a közlekedés nagy mértékben szennyező, környezetszennyező tevékenység. A kutatás és az innováció területén mi a, milyen célkitűzéseket fogalmaznak meg. Ezek nagyon fontos területek közlekedés politikusok számára. Ami a légi közlekedés biztonságát illeti. Ezt prioritásként említette, és itt egy nagyon aktuális témával is foglalkozunk, a folyadékok szabályozása, a testszkennerek kérdése. December 25-én a bekövetkezett események következtében Münchenben felmerült a kérdés, hogy nem lehetne, vagy nem lenne szükségünk egy teljesen más biztonsági rendszerre a repülőtereken, és hogy a testszkennerek biztosíthatnák-e ezt a más jellegű biztonságot, vagy egyéb módszerek. Az utasjogokat is megemlítette, itt más jelentések kapcsán ez a kérdés napirenden van, például a tengeri szállítás kapcsán is, Úgyhogy ez az a terület, ahol mindenféleképpen kiválóan együtt tudunk működni majd a különböző jelentések kapcsán. A külső költségek internalizálásával kapcsolatosan már az előttem szólók tettek említést. Itt is egy megoldásra várunk. Tehát itt előre kellene lépni, és szeretném az ön véleményét ezzel kapcsolatosan hallani. És egy másik pont, ami személyesen eh, engem érint az integrált eh, tengeri közlekedési politika. Gondolom, hogy ez is hangsúlyos témaként jelenik majd meg a programjukban, ha bár ezt nem említette. Mik az elképzelései ezen a területen? Tehát az integrált eh, tengeri közlekedési politika eddigi vonalát kívánja -e követni, vagy pedig valamilyen új elképzelései vannak. Végezetül az idegenforgalomról, ez is hozzátartozik a szakbizottságunk elnézést. A az elnök félbeszakította a hozzászólót, miután az idegenforgalom nem a jelenlévő miniszter úr illetékességi körébe tartozik. Hozzászóló köszönöm. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. Biztos vagyok abban, hogy az idegenforgalomért felelős miniszter már kíváncsian várja a következő kérdését. Miniszter úr, itt most hallottunk három kérdést, kérem, hogy ezeket válaszolja meg, és utána következik a három következő kérdés. Muy bien. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Akárhogyan is legyen, én kész vagyok meghallgatni a javaslataikat, ami azokat a témákat illeti, amelyek a leginkább foglalkoztatják ezeket a szakbizottság, ezt a szakbizottságot. Van néhány mindig visszatérő érv, ami például a balesetek problémáját illeti, melyre a szocialista frakció szóvivője utalt. A spanyol elnökség prioritásnak tekinti a biztonság szintjének megerősítését minden közlekedési mód tekintetében, hogy Európa legyen a legbiztonságosabb kontinens a világon ezen a területen. A légi baleseteknél már van egy ö, ö, harmonizált rendszer, aminek a hatékonyságát azonban még lehet javítani. Éppen ezért a spanyol elnökség ösztönzi a tanácsot arra, hogy szülessen egy rendelet a légi szerencsétlenségek esetében a szabályozásra, és itt az Európai Biztonsági Ügynökség szerepe egyrésztről fontos az áldozatokkal kapcsolatos problémák szerepét illetően is, valamint az adatok bizalmas jellegét illetően is, amelyeket a légi szerencsétlenségek utáni ö, vizsgálatokban ö, ö, összegyűjtenek. A liberális frakció képviselője felvetette a biztonság témáját, a Detroitba tartó repülőgép esete kapcsán, amely mindenkiben súlyos aggodalmakat keltett. A felelősségünk az, hogy választ adjunk erre a problémára, amely lehetővé teszi a mi repülőtereink biztonságának javítását. És itt a különböző lehetőségekkel kell élnünk, amelyeket a technológia nyújt számunkra oly módon, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük azokat a zavarokat, amelyeket mindez az utasok számára okoz. A lehető legnagyobb biztonsági szintet kell elérnünk, anélkül, hogy az utasjogokat hátrányosan befolyásolnánk ezáltal. Tehát a technológiát kell alkalmazni, és a bizottságnak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek széles körű konszenzuson alapulnak alakulnak. Éppen ezért a spanyol elnökség intenzíven kíván tevéke, tevékenykedni, hogy a tanácson belül együtt egyetértést érjen el ezen témát illetően. Korunyában február 12-én a közlekedésügyi miniszterek tanács ezzel is foglalkozni fog, és bizakodó vagyok, hogy ezekre a kérdésekre a parlament és a bizottság közreműködésével választ tudunk találni. Fontos a biztonsági garancia, de nem szabad az utasok intim szféráját hátrányosan érinteni ezeknek a rendelkezéseknek, meg kell szüntetni a kényelmetlenségeket, a zavarokat, amelyeket a jelenlegi ellenőrzési rendszerek okoznak az utasok számára. Mindenki tudatában van annak a ténynek, hogy az esetleges folyékony robbanószerek fenyegetése továbbra is fennáll. Éppen ezért az ilyenfajta ellenőrzés csökkentése azt jelenteni, hogy ez a kockázat újra megjelenik, a, éppen ezért A további korlátozások fenntartása mellett van a spanyol elnökség, ami a folyadékok szállítását illeti a kézipadjászban, mindaddig, amíg ezt a kérdést máshogyan nem sikerül megoldani. Az emisszió csökkentéssel kapcsolatosan érkezett kérdés, ehhez döntésekre van szükség. Az egységes európai légtér előmozdítása szintén hozzájárul a kibocsátás csökkentéshez. A madridi ülésen is foglalkozni fogunk ezzel az elképzeléssel, és egy ütemtervet dolgozunk ki a 2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Madridban szervezzük ezt az ülést az Európai Bizottsággal együttesen. és itt különösen a tájékoztatás szempontját fogjuk kiemelni. Különböző kérdések hangzottak el más témakörökben, amelyek véleményem szerint hasonlóképpen fontosak. Mindenek előtt a néppárti frakció szóvivője részéről felvetődött A kérdés az euromatrica tárgyában, valamint a közlekedés, a szállítás külső költségeit illetően. Tudatában vagyok a kérdés fontosságának, a zaj, illetve a közlekedési dugók problémájának. Éppen ezért az ilyen kényes kérdések megoldását, illetve mindenképpen egyetértésre kell jutnunk. Nem akarjuk fékezni a tagállamok részéről annak az elvnek az alkalmazását, hogy a szennyező fizet. De a költségszámítás kérdésével is foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy az igazságtalan versenyhelyzet vagy a kettős adóztatás eseteit elkerülhetjük, elkerülhessük hiszen mindez az európai gazdaságra ö, hátrányosan hathat és csökkentheti annak versenyképességét. Fontos tehát, hogy pontos becslések álljanak rendelkezésünkre a, azon költségek tekintetében, amelyek az új irányelvből adódhatnak. Éppen ezért a spanyol elnökség ideje alatt ezen irányelv javaslattal foglalkozunk majd technikai szinten, megpróbáljuk a konfliktusokat megoldani, és szem előtt tartjuk a költségeket is, amelyek ezen irányelv alkalmazásából erednek majd a magán, illetve a kereskedelmi járművek számára. Egy technikai jellegű ülést is szervezünk majd. Kállász biztos úr már elmondta, hogy ezzel a témakörrel a belga elnökség, a következő elnökség is foglalkozni fog, amint megoldottuk a technikai jellegű problémákat. Elnök úr, nagyon röviden megpróbálok válaszolni a többi kérdésre. A közúti biztonság prioritásunk. El kell érnünk azokat a célkitűzéseket, amelyeket rögzítettünk a közúti balesetek témakörében. Madridban szervezünk egy konferenciát ezzel a témával kapcsolatban. És bizonyos vagyok benne, hogy ezt a témát illetően is széleskörű egyetértés uralkodik majd. Ami az eruszelítést illeti, el kell mondanom, hogy számomra ez egyfajta megszállottság, ez a téma, azaz, hogy ösztönözzem a sokkal versenyképesebb áru, áruszállítást, amely egyben hatékonyabb és környezetbarátabb is. A vasúti áruszállítás nem fejlődhet azonban megfelelően, hogyha hiányzik a megfelelő vasúti infrastruktúra, amely jobb szolgáltatásokat nyújt a vállalatoknak. Éppen ezért meg kell haladnunk a nehézségeket, amelyek például az is kapcsolódnak, hogy a vasúti, vasúthálózatok nem kapcsolódnak egymáshoz megfelelőképpen. Éppen ezért a spanyol elnökség egyik prioritása az a szabályozás, amely a versenyképes vasúthálózat kialakítását tűzi ki az áruforgalom megkönnyítésére. Második olvasatban foglalkozunk majd ezzel a rendelettel a parlamenttel együttműködésben. Az utolsó két válasz, elnök úr, és ezzel zárom is szavaimat, mielőtt a kalapácsával megfenyegetne. Kétségtelen, hogy elő kell mozdítanunk a tengeri autópályák kialakítását. A spanyol elnökség üdvözli mindazt, amelyet az Európa, amit az Európai Bizottság javaslatként be fog mutatni a tengeri autópályák tárgyában. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. A néppárt, illetve a szocialista frakció kérdésére is. Még a finanszírozás kérdése merült fel, a közlekedés finanszírozásának kérdése, és a tekintetben el kell mondanom, hogy egyetértek azzal a célkitűzéssel, amelyet a szakbizottságban Kallász biztos úr fejtett ki, azaz, hogy egyrésztről a beruházások szintjét fenntartsuk a gazdasági válság idején is, hiszen mindez foglal, munkahelyeket teremt, növeli a foglalkoztatási szintet, azonban ezen túlmenően azt hiszem, hogy kedvező a közlekedési alap létrehozása is az Európai Unió kontextusában. Támogatom ezt, már beszéltem erről kell, az biztos úrról is támogatom ezt az elképzelést. Köszönjük szépen. Kedves kollégák, még két koordinátor szól hozzá, és nagyon hosszú a lista, tehát fegyelmet kérek, Eh, hogy a két koordinátornak ugyanazt az időt biztosítjuk, mint a többieknek. Most először a zöldek. Nem, akkor Kramer. Oh. Én is köszönöm a beszámolót. A fenntarthatóságot hangsúlyozta. Ugyanakkor nyilvánvalóan ehhez minden politikai pártnak csatlakoznia kell, és ezt konkrétabban megfogni. 2005 óta 30%-kal csökkent az emisszió, ugyanakkor más területeken több milliárdos beruházás mellett 10%-ot ért el az ipar. 10 csökkentést. A közlekedés területén 2020-ig milyen célkitűzést tűznek ki? Például a Bundesrat, vagy a Bundestag a tartományok számára 20%-ot tűzött ki. Tehát konkrétan a közlekedési szektorban milyen célt kíván megfogalmazni? A városi közlekedést mindannyian elő segíteni, ez azonban a szubszidiaritást is érinti. A parlament többséggel úgy döntött, hogy legalább a források 40%-ának kell a vasutat támogatni, és 20%-ban a közúti forgalmat. Ugyanakkor viszont, ha ezt a tanács blokkolja, hogyan lehet biztosítani, hogy legalább 40%-ot az EU forrásokból vasúti beruházásokra fordítsunk, nem csak utak a városokban, hanem villamos vonala kiépítésére is. Rátérve az euró matrica kérdésére, itt rendkívül tisztességtelen versenyhelyzettel állunk szemben. Minden egyes mozdony esetében ki lehetne szabni díjat, de ez most egyelőre csak a közútban érvényesül. Spanyolországban mi lenne, hogyha minden fél órában megakadáznak a, mozduljuk a forgalmat, mert ott nem kell díjat fizetni. Milyen beruházásokra lenne itt szükség ahhoz, hogy a keretfeltételeket megteremtsük? Elő kell segíteni a vasúti közlekedést is. Németországban történt egy elemzés, miszerint hogy 50 ban terelődik át az áru szállítás a közútra, mert egyébként a vasúti szállításban nem biztosított az árszállítás biztonsága. Nagyon méltánytalan ez a helyzet, és hogyan kíván ezen változtatni ha például egy, órát, egy óra késés a vasúton, akkor az 50%-os veszteséget jelent, két óra eset, 25%-os, két óra esetén már 50%-ot. Tehát hogyan kíván mindenki számára egyenlő jogokat biztosítani? Ami a biztonságot illeti, itt is hangsúlyozta a fenntarthatóságot, 26 tagállamban sebességkorlátozás érvényesül, csak egyben nem. Gondolja-e, hogy egy egységesen kéne szabályozni a sebességkorlátozást az utakon. Nagyon sajnálom, hogy pont ez az egyetlen egy ország, ahol nincs ilyen Németország, ezt elismerem. Zéler úr. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, örülünk, hogy ennyire elkötelezi magát ezen kérdések mellett. Tulajdonképpen már megválaszolták a kérdéseimet, ezért csak a megelégedésemnek adok hangot, hogy a repülési biztonságot szeretné megerősíteni, és elkötelezte magát amellett, hogy az USA-val is egy megállapodást kössenek. A vasúti közlekedést illetően talán nem e, annyira fejezném ki e, a gondolataimat, mint Kramer úr. E, az interoperálást illetően nyilván sikereket kívánok összök, önöknek, e, és a biztonság kérdéseiben is. Mi is szeret, szerettük volna a hajókon levő helyzetet is javítani. A, az utasok jogait illetően az embereket nem feltétlenül a jogszabályok érdeklik, hanem csak egy dolog, és pedig például, hogy bármely országban vehessenek olyan jegyeket, amely az egész EU-n keresztül érvényes. Egy felmérést készítettünk arról, hogy vajon milyen hatással van az emberekre, hogyha a közlekedési zajt csökkentenénk. Ha az euró matriciával, matricával kapcsolatban nem teszünk semmit, akkor mi történik? Elnök, 12.30-ra be kell fejeznünk, épp ezért kérem mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt két-két és két perc van körül. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözöljük Önt, miniszter úr, a parlamentben. Nagyon örülök, hogy ö, számít majd ránk, a mi munkánkra is. A spanyol elnökségnek a Lisszaboni szerződés új feltételeinek megfelelően kell működnie, és olyan projekteket kell e, elfogadniuk, amelyeket sikeresen tudnak majd végrehajtani, tehát kell, hogy legyen jövőképük. Az utasadatok elektronikus továbbításáról is beszéltünk, hiszen lesz egy új irányelv ezzel kapcsolatban, és konszenzus szeretnének elérni. E, e, nagyon jó, hogy már első olvasatban széleskörű konszenzussal elfogadták ezt hat hónap alatt olyan célkitűzéseket kell felvázolni, amelyek elérhetők lesznek. A TEN a különböző rendelkezések felülvizsgálata, ebben mind támogatjuk Önöket. Aztán a földközi tengeri folyosót illetően is támogatjuk az elképzeléseket. A tenek felülvizsgálatát illetően fontos sikert elérni. És e, jó lenne, hogyha ezt a hat hónapos elnökség alatt el lehetne érni. Ambiciózis célkitűzések vannak a biztonsági rendszereket illetően a repülőtereken például a testszkennereket is csak e, e, konszenzus alapján lehet felállítani. Itt az USA-val együtt kell e, működni. Olyan technikai megoldásokat is láttunk, amelyek nem életképesek. Ezért nagyon fontos, hogy a repületeri biztonságban alkalmazott technikai megoldások életképesek legyenek. Aztán a közúti biztonság és szállítás, ez valóban ne, eh, nagy falat, de akkor lehet ezt csak megvalósítani, hogyha a belső piac is megfelelően működik ugyanakkor. Nagyon örülök, hogy a PPP finanszírozást szeretné bevezetni, tehát az állami és a magánszféra finanszírozását, ugyanis az Európai Uniónak a pénzügyi forrásai is korlátozottak, ezért fontos, hogy bevonjuk a magánszférát is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter. Álvarez asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt itt körünkben, miniszter úr. Gratulálok önnek, és minden jót kívánok, mert minden témával foglalkozott, amely a biztonsághoz kapcsolódik. Ez közös ügyünk. És itt párhuzamosan dolgozunk, a minisztériumban, a spanyol elnökséggel is itt a parlamenten belül. Üdvözlöm javaslatát a balesetek kivizsgálásával kapcsolatban. Font, szükséges az, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az áldozatokra és az áldozatok családtagjaira. Egy kérdés sem lenne. Azt is elmondta, hogy nagyon gyakran, túl gyakran és különböző okokból állnak fenn problémák a légi közlekedésben. Vannak késések, a járatokat törlik, és ez természetesen kihat az emberek magánéletére, de a gazdag, gazdaságra is általában. Hallottam öntől, hogy talán a bejelentett intézkedések tárgyában tudna többet mondani, azaz, hogy mit akarnak tenni, hogy a légiutasok jogait a légi közlekedésben jobban védjék. Köszönöm, hogy tartotta az időt. Most három kérdés elhangzott, miniszter úr, hogyha talán négy percben válaszolna ezekre, nagyon megköszönném, hiszen nekem kell itt a fegyelemre felügyelni, és ugyanezt kell majd a tanácsban is kérni. Köszönöm szépen. Egy kérdést két is feltett itt az tájékoztatásról, az utasok tájékoztatásáról volt szó. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy vannak előírások, az utasok jogait illetően a vasút és a légi közlekedésben. És lesz majd egy új rendelet a közlekedés és a hajózás területén is ebből a szempontból. Ez egy fontos lépés a helyes irányba. A légi közlekedésben az utasok jogai, ezek voltak az elsők, amelyeket védtünk megfelelő európai előírással öt éve alkalmazzuk ezt az irányelvet, és megmutatkozott, hogy a tájékoztatási rendszer még javításra szorul. Itt például arra gondolok, hogy a légitársaságok kötelesek arra, hogy a légi utasokat folyamatosan tájékoztassák az indulási és érkezési időket illetően, illetve a törölt járatokat illetően. Véleményem szerint a légitársaságok nak valóban kötelezettségük van ebben az irányban, és meg kell változtatniuk magatartásukat, folyamatosan tájékoztatni kell az utasokat. Ez kicsit korlátozná a károkat a késedelmeknél és a törölt járatoknál. És itt a bizottságnak is be kell avatkoznia. Egy másik téma. De Grandes képviselő úr beszélt erről. Nem csupán európai közlekedési alapot kell létrehoznunk a közlekedési infrastruktúrális intézkedések céljából, hanem az állam és magán együttműködés kritériumait is ki kell dolgoznunk. Különösen az infrastruktúra területén többet kell támogatnunk, több forrásra van szükségünk, és éppen ehhez van szükségünk nemzetgazdaságainkra, amelyek jelenleg válságban vannak. Sikra fogok szállni azért, hogy a tanács nyilatkozatot tegyen a szaragozai ülésen, és aztán itt a közlekedésügyi miniszterek tanácsán, hogy a TENTI projektek kritériumainak átdolgozását illetően megállapodjunk. Fontos lépés az alaplétrehozása, és akkor tudnánk ezzel a témával valóban foglalkozni, amiről már oly hosszú ideje vitázunk. A biztonságot illetően itt is osztom az önök véleményét. Hiszen nem ülhetünk ölbetett kézzel a fenyegetéseket illetően ezeket mérlegelni kell. A magánélet védelme az egy dolog, de a biztonsági okok egy másik, tehát mindezt kiegyensúlyozottan kell vizsgálnunk. A biztonság növelése bizonyosan kényelmetlenségekkel jár, és ezt tapasztalhatjuk a repülőtereken. A biztonsági szempontokat mérlegelni kell, és a magánéleti szempontok, védelmének szempontjait is, de a biztonságot mindenképpen garantálni kell. A lakoronyai miniszteri találkozón lesz egy közlemény, talán nem lesz itt konszenzus, de konszenzus nélkül ennek az egésznek nincs értelme, hiszen logikus, hogy minden egyes ország a saját kívánalmait fogalmazza meg a biztonsággal kapcsolatos vitán. Kramer úr a zöld frakció részéről egy másik fontos témát vetett fel, a fenntartható közlekedési módokat. Ez az idő parancsa, azt hiszem, hogy többet kell befektetnünk a vasúti közlekedésbe, mind a személy, mind pedig az áruszállítás területén egy anekdota ezzel kapcsolatban. Én a közlekedési minisztériumért vagyok felelős, és ebben az évben a költségvetési források több mint 50%-a éppen erre a területre fordítódik, tehát a vasúti forgalomra, a személy, illetve az áruszállításra. Meg vagyok győződve arról, hogy a fenntarthatóság ezen a területen mindenképpen azt jelenti, hogy ezen forgalom nagy része a vasúton bonyolódik de az USA és az Európa közötti megállapodás azt is lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb legyen a biztonság, időt takarítsunk meg, és egységes ö, európai légteret hozzunk létre. A tengeri autópályák célja úgy szintén fontos a nagyobb hatékonyság és fenntarthatóság elérése érdekében. Osztom tehát az ön véleményét, de a bizottságét is valamint azt, hogy a közlekedési ágazat bizonyosan az a terület, ahol a legnagyobb, a szenny, legnagyobb az emisszió kibocsátás. A széndiokszid kibocsátást mindenképpen csökkenteni kell. Aztán felmerült egy másik kérdés. A öm, 60 tonna fölötti kamionok ügyében. A spanyol tanácselnökségnek az a véleménye, hogy a nemzetközi áruszállítást érintő javaslat ügyében jó lenne, hogyha konszenzusos döntés születne. Mert a ezen kereskedelmi célú járművek ket illetően meg kell állapodni, hogy ezek a járművek bizonyos korlátozások hatája alá essenek. Bizonyos követelményeknek teljesülniük kell. Nagyobb követési távolság a manőverezhetőség tárgyában, a vezető, a, a sofőr tárgyában ezekre a kritériumokra mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen, Bilba asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, a válaszokat. Minden jót kívánunk önöknek a következő fél évre. Konkrét kérdéseim lennének, ugyanis talán nem eleget gondolkodunk bizonyos kérdésekről. A tennel kapcsolatban minden projektet támogatok. A hármas számú, számú projekttel kapcsolatban mit tesznek, hogy a francia részt felszabadítsák? A Franciaország és Baszkföld közötti projektről van szó. És a tengeri autópályákkal kapcsolatban mit kell tennünk, tehát hogy a kikötőket hogyan javítsuk, hogy ez hatékonyabb legyen. Természetesen egyetértek önnel, hogy bármit is teszünk, annak fenntarthatónak kell lennie. De remélem, hogy a Franciaország és a Baszkföld közötti folyosóra figyelnek különösen és az új folyosókon a vasúttal kapcsolatban mi a e, spanyol elnökségnek az álláspontja? Tehát, hogy függelékben felsorolják-e a lehetséges koridorokat, folyosókat. A biztonsággal kapcsolatban szeretném meghallani a testszkennerekkel kapcsolatban és a repülőtereken. E, egy e, irányelv tervezet lesz, amely a közúti közlekedésben résztvevő sofőröknek a vezetési idejét életen. Ez nagyon vitás kérdés, ezért szeretnénk a véleményét. Én egyre hosszabb listát kaptam a hozzászólásoktól, ugyanakkor viszont az órán erőteljesen fogy az idő. Gondolom, hogy mindenkinek van mondani valója a miniszter úrhoz, de szeretnék mindenkit kérni, hogy ha már valami elhangzott, nem kell ezt mindenkinek aztán újra megismételnie. Tehát kérem, tartózkodjanak az ismétléstől. Lichtenberger asszony, kettő percben. Köszönöm szépen. Néhány kérdés felmerült bennem, amik euh, még nem hangzottak el. Az első, ha változatlan azon a véleményem van, hogy body szkennereket, testszkennereket kell alkalmazni, akkor ami fenyeget minket, ezzel kapcsolatosan eléri-e a céljét, célját, és változatlanul úgy gondolja-e, itt említette a kellemetlenségeket. Én számomra itt arról van szó, hogy mennyire méltányos és arányos beavatkozni a magánszférába egy egyelőre technikailag nem indokolt vagy igazolt metódussal. hogyha ez iránt lett volna érdeklődés, vannak már ezzel kapcsolatos korábbi modellek itt Európában. És ami engem különösen foglalkoztat, minden elnökség kapcsán, sajnos a svédek erre nem válaszoltak, hogy hogyan fest az alpoki egyezménnyel kapcsolatos elképzelése. Ezt előbb-utóbb véglegesíteni kell. Az olaszok egyelőre ellenállnak, tehát itt a mediterrániumról szó esett, de mi a meglátása, hogyan lehetne ezt a projektet is lezárni, ez egy nagyon érdekes megközelítés lehetne. Ez a megállapodás harmadsorban pedig a folyékony, folyadékok szabályozása kapcsán említette, hogy a rendeletet fel, fenn kívánja tartani. Mi van az a milliméter, vagy ezrelékben kifejezett folyadék tartalommal. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék említeni, ami még nem került szóba. A miniszter úr említette a szárazföldi közlekedés, a fenntarthatóságot, a belvízi forgalomról már hétfőn volt szó, 5%-ot képvisel ez a közlekedésben, nálunk 40%-ot, és ebben a módozatban viszont nagyon alacsony az emisszió, a szennyezés mértéke 1% körüli. A belvízi szállítás tehát rendkívül környezetbarát és fenntartható módozat. Egy hangulag eh, fel kéne kérnünk a bizottságot, hogy foganatosítson megfelelő intézkedéseket, hiszen ez az ágazat válságot él át az árak tekintetében, és a kereslet terén is. Talán ön is felszólíthatja a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a válságos ágazattal. Másodszorban a eh, biztonságra rátérve, elsősorban a közúti közlekedésben. Mindenféle tilalom érvényesül a hétvégi forgalomkorlátozása terén. Vannak bizonyos rendelkezések, tehát, de meglehetősen nehéz előre tervezni. A sofőröknek mindenek, mindezen rendelkezések miatt igen rugalmasnak kell lenniük. Erről a kérdésről Karasz biztos jelöltel is eszmét cseréltünk. Milyen elképzelések vannak az ilyen tilalmak harmonizálására vonatkozóan, és kíváncsi lennék, hogy ön is osztja ezt a véleményt. Köszönjük Talán szépen. Esetleg. Miniszter úr, talán most megválaszolná ezeket a kérdéseket, és aztán majd folytatjuk. Nem, akkor most folytatjuk. Akkor Van Dalen úr először. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt, miniszter úr. Egy nagyon fontos pillanatban érkezik, még akkor is, hogyha csak hat hónapra, mert nagyon nagy felelősséggel viseltetik át kell programoznia mindent, ez a feladata, és éppen ezért nagyon fontos az intermodalitásról beszélni a különböző közlekedési módok között, de különösen az Európai Unión kívül. Imént említést tett néhány kontinensről, de a nápolyi nemzetközi konferencia, amelynek javaslom, hogy nézze meg a végső dokumentumait, nagyon nagy figyelmet szentelt Afrikának, és azt hiszem, hogy a tanácsnak is ezt figyelembe kellene vennie. Ebben a szakbizottságban a közlekedés fenntarthatóságán dolgozunk. Hallottam, hogy ön hasonl, hajlandó arra, hogy egy új pénzügyi szabályozást dolgozzon ki a jövőre, hogy néhány nagy kezdeményezést megvalósíthatóvá tegyen. De kérdésem az, hogy most a válsággal szemben hogyan akar hogyan akar bármit is kialakítani, hogy a gazdaság motorját lendületbe hozza, mégpedig azonnal. Ez egy fontos kérdés számomra, hiszen én jelentéstevő vagyok. Az utasjogok témája ami a buszokat illeti. A tanács legutolsó jelentésében ez a téma rendkívül kiüresedett. Tehát szeretném megismerni a véleményét ezt illetően, mind a határidőket, mind a tartalmakat illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, akik betarták e, az időt, és annak is azt is megköszönöm, hogyha aki nem akar már hozzászólni, az kihúzná magát. Tikau asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a spanyol soros elnökség képviselőinek ugyanis a trió programjában a spanyol, belga és a magyar elnökség világosan megfogalmazta a Duna stratégiát. Valószínűleg februárban kezdődik a konzultáció ezzel kapcsolatban. A, a költségvetési rendeletnek, a pénzügyi tervnek a félidős felügyeletéről van kérdésem. Hogyha a közlekedési miniszterekkel találkoznak, akkor fel lehetne vetni az operatív programoknak a felülvizsgálatát azért, hogy a közlekedési projektekre több pénz jusson. Ezeken a nem hivatalos találkozókon talán beszélhetnének a, az administratív együttműködésről is, hogy a közúti közlekedés nyilvántartását összekössék. Az utolsó elem pedig, az utolsó kérdésem, az a közlekedés a 2020-as EU stratégiában milyen fontos szerepet kap. Ezt nyilvánvalóan a bizottsággal is majd megbeszélik. Itt munkahelyekre és E, a szociális körülményekre gondolok a közlekedési. Stax úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A közlekedés biztonsággal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. A 2001-es anyagomban említettük, hogy 50%-kal akarjuk csökkenteni a halálos balesetek számát, és messze elmaradunk ettől a céltól. Az egyik kolléga már említette, hogy készül egy EU-ra kiterjedő anyag. A 2015-ig megfogalmazunk egy célt, van-e arra esély, hogy ezt elérjük? Vagy esetleg a bizottság megkísérelhetné azt is, hogy egy újabb célt tűzön ki 2020-ig, a gyermekekre külön célt kéne meghatározni, és a közúti balesetekben sérültek esetében is, tehát nem csak a halálesetekre, hanem a sérülésekre is. 40%-kal csökkenteni a halálos balesetek számát, 60%-kal a sérülések, és 60%-kal a gyermekek esetében a balesetek számát. Tremazzo Balzes a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, itt vagyok. Üdvözlöm Önt a parlamentben. Egy rövid kérdésem lenne. Spanyolország ma egy sziget vasúti szempontból Európában, hiszen csak két ország van Európában, Oroszország és Spanyolország, ahol más nyomtávú sinek vannak, mint Európa többi részében. be tudná jelenteni, hogy prioritásai közé tartozik-e, hogy a spanyol gazdaságot csatlakoztassa a belső piachoz, tehát a sinek szempontjából, itt a sineken bonyolódó áruforgalomra gondolok. És kérdésem az is, hogy van-e prioritási áruforgalom tengely, Algeciras, Cartagena, Valencia érintésével, hogy lehessen biztosítani az európai piacokhoz való csatlakozást. Van-e ilyen prioritást élvező tengely? Köszönöm, Ajala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, miniszter úr. Jó magam is csatlakozni szeretnék Trimolza úr kérdéséhez feladatomat megkönnyítette, hiszen én is azt szeretném tudni öntől, hogy a spanyol elnökség a tenti átdolgozása során tervezi a következőket. Tervezi a módszer átdolgozását és itt a Pireneusok átszeléséről is szó van, hiszen szó esett a földközi tengeri folyosó biztosításáról, Bilbao asszony beszélt a Baszk tengerről, aztán itt van az Atlanti óceán partja, de van egy 500, 500 kilométeres fal, mint a középkorban, és ez a Pireneusok. Itt van a 16-os számú prioritást élvező projekt, és ez pontosan a, priorite- a Pireneusok átszelését célozza. Tremoza úrnak igaza van, amikor arra utalt, hogy Spanyolország és Európa közötti összekötetés megvalósítása lenne a lényeg. Éppen ezért a kérdését csak támogatni tudom, és tudni szeretném, hogy a spanyol elnökség a 16-os prioritást élvező tengelyel foglalkozik-e megkülönböztetett módon. A közúti közlekedést illetően rámutatnék arra, hogy fontos az intelligens közlekedési rendszerek létrehozása. A spanyol tanácselnökség ezt bejelentette. Azt hiszem, hogy a tanácsban különösen ezen jövőképes intelligens közlekedési rendszerek mellett kellene sikra szállni, és különösen a közúton, hogy a fenntartható közúti közlekedést biztosítani lehessen. A más közlekedési módok alkalmazásáról is szó van, valamint az interoperabilitás kérdéséről, de a közutat ne tekintsük ellenségnek, módosítást kellene itt elérnünk. Gondoskodnunk kell a nagyobb mobilitásról és fenntarthatóságról, különösen közúton. Köszönöm szépen, miniszter úr, parancsoljon. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm. Tengo que reiterar alguna respuesta, no sé si es que los señores eurodiputados alguno o alguno. Eh, nem tudom, hogy eh, ha itt volt-e mindenki, amikor már erről a kérdésről beszéltem, de azt hiszem világosan kifejtettem a testszkennerekkel kapcsolatos véleményemet közös álláspontra van szükség ezekkel kapcsolatban Európában, vagy pedig akkor semmi sem történik. Nem állhat el olyan helyzet, ahol az emberek panaszkodnak a repülőtéri kezelés miatt. Tehát amikor új technológiákat akarunk bevezetni, akkor konszenzusra van szükség a, a, a magánélethez való jogot figyelembe kell vennie ezeknek a technológiáknak. Ugyanakkor a globális terrorista fenyegetéssel kapcsolatban globális válaszokat kell találni. És ennek a bizottságnak és ennek a parlamentnek is ez ilyen válaszokat kell találni. Tehát én olyan javaslatot teszik, a minisztertanács ülésen, amely konszenzus szeretne elérni de meghallgatom a bizottságnak a véleményét, ugyanazokat az elveket alkalmazzuk minden esetben, így az USA-val való megállapodás során is. Világosan szeretném kifejteni, hogy azt mondtam, hogy a 2006-os folyadékokkal kapcsolatos határozatot szeretném kiterjeszteni. A válaszomban világosan kifejeztem a véleményemet. A közutakon szállított veszélyes áruk szállítását illetően feljegyeztem ezt a véleményt, és amikor a bizottsággal tárgyalok, akkor ezt közlöm velük. A busz, autóbusz utasok jogait illetően mondtam, hogy a versenyképességet a minőségi szolgáltatással kell összekapcsolni. Az utasok jogait garantálni kell. A spanyol elnökség még most kezdte -e a parlamenttel a tárgyalásokat ebben a, ezen a, témá, ebben a témában. Tehát egyet kell értenünk, hogy mit akarunk. Akarjuk ezt a rendeletet, és a tengeri utasok jogaival szeretnénk ezt összefogni. Aztán az Alpok megállapodásnak a céljaival teljesen együtt értünk, egyetértünk, ugyanakkor fenntartató fejlődést szeretnénk a régió számára biztosítani. Fontos, hogy legyenek olyan megállapodások az országok között, amelyek a különböző régiók kihívásaira választ adnak. Ugyanakkor a különböző gazdasági és környezetvédelmi érdekeket nehéz összeegyeztetni. Ezért a spanyol elnökség olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek az előrehaladást biztosítják az egyezménnyel kapcsolatban és az ehhez hasonló egyezményekkel kapcsolatban. A közúti sofőröknek a munkaidejét illetően, tehát a teherautó kamionsofőröknek a kérdéseivel március 30-án a miniszterek egy alapvető fontosságú szöveget fognak elfogadni ezzel kapcsolatban. A parlament első olvadasatban foglalkozik, és reméljük, hogy ezt lezárják a márciusi tanácsülésre. A spanyol elnökség szeretné biztosítani a munkavállalók jogait, ugyanakkor az európai közlekedést is figyelembe veszi. A tengeri autópályákat illetően, amikor Spanyolország és Franciaország és Olaszország megállapodásra jutott, akkor megállapodtunk valamiben, de tudjuk, hogy még lehet erőfeszítéseket tenni ezen a területen. Aztán voltak kérdések az közúti biztonsággal kapcsolatban is. Itt a célkitűzésünk az Európai Unióban a közúti balesetek számának a csökkentése 50 százal, csökkentésének 50 százalékát szeretnénk elérni. Ugyanis például Spanyolországban is növekedett a közúti balesetek száma 2001-hez képest. Tehát 2020-ig megvan ez a tervünk, a bizottság ezt támogatja, és ahogy lehetséges, mindenképpen előre szeretnék lépni ezzel kapcsolatban. Aztán voltak nemzeti kérdések is, és pedig a spanyol vasutaknak a, a, a sín szélességét illetően szándékomban áll, hogy az Európai Unió nyomtávát ültessük át e- Spanyolországba, de egy ilyen intézkedés nagyon sokat, sokba fog kerülni. Ez célkitűzés, de hát azért egyik napról a másikra nem lehet megvalósítani. A földközi tengeri koridor folyosó kérdését illetően Most vagyok itt másodszorra ebben a ezen a bizot, ebben a bizottságban, és már ahogy bejöttem a terembe, azt mondtam, hogy ez az egyik fő célkitűzésünk. És köszönöm ez, ezzel kapcsolatos kérdést. De világosan kell látnunk, hogy először egy módszertanra van szükség. meg kell tervezni a folyosokkal kapcsolatos munkát, és integrálni az európai közlekedési rendszerbe. Hogyha a módszer helyes, akkor utána minden könnyebben megy majd már. Egyetértek tehát de Grandes úrral. Aztán A légiutasok tájékoztatásával kapcsolatos kérdést már megválaszoltam. Tehát végül a franciaországi kapcsolatokkal, kapcsolatokat ketten is kérdezték. Itt vannak prioritást élvező projektek a tennekkel kapcsolatban. Van a hármas számú projekt, amely egy nagysebességű vasakti összekötetést biztosít Franciaország és Spanyolország e, között. Aztán van egy másik, amely Párizsig megy. Ez a Pirineusokon közül. Aztán van a 19-es, ezen is e, sok munkát végzünk, hogy Franciaországgal sikerüljön előrelépni. állandóan felülvizsgáljuk a különböző kötelezettségvállalásainkat, amelyeket együtt állapítottunk meg. Hangsúlyozni szeretném, hogy az új európai koordinátorral kapcsolatos döntést is támogatom a PP3-mal kapcsolatban. És A 16-os prioritást élvező projekt, és ezt Karasz úrnak is majd mondom, a SZEKI úrnak kellene koordinálni. Azért, hogy ezen folyosók szervesebb részeivé váljanak az európai közlekedési rendszernek. Tajáni úrnak a korábbi bizottság részéről is ez volt a véleménye. És ennek a három koridornak, folyosónak az összehangolását is javasolni fogom. Nos, a kamionoknak az elektronikus nyilvántartásával kapcsolatban is folyik a munka a bizottságnak el kell fogadni majd az ezzel kapcsolatos meghatározásokat. Ezek nemzeti nyilvántartások lesznek, de ezeket össze lehet kapcsolni majd. Aztán a folyami szállítás illetően figyelembe veszem, amit hallottunk én is már gondoltam erre, de most annyit mondok, hogy megjegyeztem, amit mondott. Köszönöm, miniszter úr, a válaszait. Már az elején említettem, hogy a képviselők gyakran igen nehéz kérdéseket tudnak feltenni, és ennek azt hiszem, hogy maximálisan megfeleltek ma is. Az egyik hátránya annak, hogy valaki közlekedési miniszter, és ennél a szakbizottságnál jár, az, hogy itt e, igen komoly szaktekintélyek gyűltek össze. Minden esetre szeretném megköszönni a válaszait, és e, örömmel várjuk, hogy önnel együttműködhessünk az elnöksége alatt. Sok Sikert kívánunk a munkájához, a prioritások eléréséhez, és természetesen mi boldogan állunk rendelkezésére, hogy a jogalkotási folyamatot előre tudjuk vinni, és fejleszteni tudjuk a közlekedés ügyét egész Európában. Tehát mi elkötelezetten fogunk önnel együttműködni, és mindent megteszünk, hogy segítsük a céljainak elérésében. Köszönöm szépen, és köszönöm a válaszait. And, and I... És szeretnék köszönetet mondani a képviselő társaimnak, hogy segítettek az idő betartásában, különösen azoknak, akik visszavonták a kérdéseit. És még egy emlékeztető. Ma délután három órakor az 5G3-as teremben folytatjuk a munkát az idegenforgalmi miniszterrel. Kérem, vigye mindenki magával az anyagait és a szavazókártyát.